Good afternoon. Kellemes délutánt kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm valamennyiüket a Költségvetési Ellenőrző Bizottság eh, mostani ülésén, amelyet én már hivatalosan is megnyitom. Eh, eh, korábban mindenki készhez vette a, a napirend tervezetét. Van-e bárkinek észrevétel ezzel kapcsolatban? Nem. Úgy látom, hogy az önök részéről nincs észrevétel Nekem azonban van önnek észrevétele? Nem. Gessler úr, önnek sincs észrevétele, hogy veszem. Nos, tehát a napirend tervezetet elfogadtuk, nekem van néhány észrevételem és javaslatom. 18 órakor általában a koordinátorok ülésére szokott sor kerülni, ehelyett azonban a pénzügyi szabályozással foglalkozunk majd azok számára, akiket ez érdekel, tehát 18 órakor a pénzügyi szabályozással kapcsolatban ülésezünk, minden érdeklődőt várunk. Van-e egyéb? Kresszol asszony lesz az, aki majd vezeti ezt a munkacsoport ülést 18 órakor. Szeretném kikérni a véleményüket a következő a következő plenárison javasoljuk, hogy mentesítést adjunk a tanácsnak. Nem tudom, igény tartanak-e további eszmecserére e témában. Amennyiben igen, akkor holnap délelőtt 11 órára ezt be tudjuk tenni a napirendre. Ha valaki a tanácstól is e, jelen lehetne, az jó lenne, hiszen ők elmondhatnák a tanács álláspontját, amerre önök észrevételeket tehetnének. Amennyiben ez így jó, akkor javaslom, hogy ilyen módon változtassuk meg a napirendünket, tehát holnap délelőtt 11 órakor ö, beszúrjuk ezt a plusz napirendi pontot, megkérünk valakit a tanács ö, részéről, hogy jöjjenek el, és védjék meg a tanács álláspontjait. Amennyiben nincs ellenvetés, akkor ezt is elfogadtuk. A napirenddel kapcsolatban ez minden. A következő pontunk az elnök közleményei. Az ismert, az ismert nyelvi kiosztáson túl tájékoztatnom kell önöket, hogy román tolmácsolás sajnos nem áll rendelkezésre, minden tolmács megbetegedett, legalábbis ezt az információt kaptuk. Tehát akik a román nyelvre kapcsoltak volna, sajnos át kell kapcsolniuk egy másik csatornára. A jelen ülésünket az interneten közvetítik, mindenhol látható Európában, vagy talán az egész világon is. Vigyázzanak tehát, hogy ki mit mond. Ezzel a kettes napirendi pontot kimerítettük. Harmadik napirendi pont 2010. évi mentesítésről szól ez a pont. Megadnám a szót eh, Fjellner úrnak, aki ennek a bizonyos témának az előadója. Uram, öné a szó. Thank you very much. I... Eh, Köszönöm szépen. Meg kell mondanom, hogy szerintem ö, eh, nagy megvilágosulás volt számomra, hogy elolvashattuk ezt a jelentést, annak ellenére, hogy szerintem az ilyen dokumentumokhoz hasonlóan mindig gondolkodva kell olvasni, hogy eldöntsük, hogy több tényt tárnak-e fel, vagy netán több tért kendőznek-e el. Mert hiszen az is fontos, amit az ember nem foglal bele egy ilyen összefoglalóba. Igazából ebben a szöveg összefüggésben nem akarok sokat beszélni, hiszen az anyag mindenki számára hozzáférhető volt, elolvashatták, észrevételezhették. Úgyhogy inkább valójában a bizottságtól szeretném meghalani, hogy az ő szemszögükből hogyan állnak a dolgok, milyen mondani valójuk van nekik. És az is érdekes lenne hallani, hogy ők mit nem említenek meg, illetve mi az, amit szeretnének látni. Úgyhogy még mielőtt belemennék a részletekbe, a bizottságot kérném meg. Elnök, nagyon jó a javaslat, ennél fogva meg is adnám a szót a bizottságnak. Semeta úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy bemutathatom önöknek ezt az összegző jelentést, amely az eredményeket, illetve 2010-es év igazgatási eredményeket ami az éves jelentést életi a belső elnézésekre, amelyeket 2010-ben hajtottunk végre, nem nagyon tudtuk eljutatni önökhöz időben ezt a dokumentumot, mert ugye ma tartjuk a valódi vitát. Nem sokára bemutatom ezt a dokumentumot, de amikor legközelebb eljövök önökhöz, akkor fogom majd bemutatni ezt, amíg el nem küldött dokumentumot. Ami az igazgatás eredményeket illeti, ez egy nagyon fontos elszámoltathatósági eszköz. A bizottság ezzel kapcsolatban nem csak a politikai felelősségét vállalta fel, hanem a célok eléréséről is tudott beszámolni. Most, ami a tervezett cselekvési programokat, illetve még segítségével elő lehet segíteni az igazgatási rendszer hatékonyságát és belső ellenőrzést, nos hát a DASZ problémával kapcsolódhoz is kapcsolódik. Ide kell ide tartoznak a különböző fenntartások és a különböző cselekvési tervek. Az összes éves tevékenységi jelentést a parlament elé terjesztjük, és a tanács, valamint a szemvelőszék elé. Ezeket közzétesszük az Európai Unió honlapján. A nemzeti parlamentek is rákapcsolódhatnak erre a honlapra egy link segítségével összegészében 17 fenntartást fogalmaztak meg a 2010-es tevékenysége kapcsolatban, 2009-ben 20 ilyen fenntartást fogalmaztak meg. 15 fenntartás korábbi évekből került át erre az évre. Két egészen új megjegyzés is történt. Az első a klíma tevékenységi főigazgató részéről került megfogalmazása, ami az kibocsátási, kereskedelmi, az LTS rendszerre vonatkozó kiber támadásokra vonatkozik. A második új fenntartást az oktatási fő igazgató fogalmazta meg, méghozzá a hiba százalékokról van szó, amely a kulturális programok végrehajtásán és az ifjúsági programok végrehajtásának fogalmazódtak meg. Ami a pozitív ellenőrzési rendszereket illeti, 25%-a a fenntartásoknak a tavalyi évből úgy tűnik, hogy megoldást találtak az idejében. A fenntartások feloldását nem úgy kell érteni, hogy akkor hátra dőlhetünk, pihenhetünk, és azt mondhatjuk, hogy az igazgatási rendszereink, ellenőrzési rendszereink kiválóak. Amikor egy fenntartást feloldottak, akkor az éves tevékenységi jelentés megfelelő információt szolgáltatott, és arra mutatott rá, hogy hatékonyan meg tudták oldani a problémát a helyszínen. A legtöbb esetben az azt jelentette, hogy a hiba százalékok csökkentek, illetve az ellenőrzési rendszereket megfelelően megerősítették. Visszatérő fenntartásokat szigorúan ellenőriznek a szolgálataink, központi és politikai szinten is. A szintézis a legtöbb hiba százalék, vagy a legtöbb hiba forrása világít rá. Három ilyen forrás szeretnék megemlíteni. Először is szeretném kiemelni, hogy a tagállamoknak is van felelősségük a hatékony Európai Uniós források igazgatásában ami a megnövekedett felelősséget illeti a Lisszaboni szerződés értelmében, a bizottság a tagállamok figyelmét felhívja arra, hogy igenis megerősödött a felelősségük ezen a területen. Kiváltképpen az első szintű igazgatási er- ellenőrzések nagyon fontosak, mielőtt a visszatérítési, illetve kifizetési igényeket vizsgáljuk fel. 2010-ben interaktív kifizetési rendszereket vezetünk be, 2,4 milliárd eurót illetően a kiadási, e, kifizetési eljárásoknál felmerültek hiányosságok, az ellenőrzésnél is persze. Továbbra is szigorúan fogjuk felügyeleti szerepünket végrehajtani, amikor a tagállamoktól azt kérjük, hogy a leggyengébb pontokat célozzák meg és oldják fel a rendszereinkben nagyon fontos, hogy a kifizetéseket fel is lehet függeszteni, és pénzügyi korrekciókat is kérni lehet, ha erre szükség van. A bizottság éves igazgatási nyilatkozatának kér, vonatkozó kérés nagyon fontos, tehát a költségvetési rendelet fényében is. Ez mérföldkő a tagállamok elszámoltatott folyamatosságát illetően az iszpani szerződés fényében. Kérem a tisztelt parlamentet, hogy támogassák ezt a javaslatot, és nagyon jó lenne, hogyha a tagállamok is komolyan vennék ezeket a nyilatkozatokat. A bizottság elismeri, hogy nehézségekbe ütközhettek a kedvezményezettek a bonyolult szabályok miatt. Egyszerűsíteni szeretnénk a szabályokat, méghozzá a költségvetési rendelet felülvizsgálata keretében. Most a bizottság az egyszerűsítési folyamatot szeretné ágazatközi szabályok segítségével végrehajtani. Már megfogalmaztunk javaslatokat a költségvetési rendelettel kapcsolatban, szeretnénk a hiba százalékot csökkenteni azzal, hogy egyszerűsítjük a rendszert, az egyösszegű kifizetések bevezetésével, az általánydíjak szélesebb körű bevezetésével. Jóváhajtunk egy közleményt, amely tartalmazza az igazgatási szabályok egyszerűsítését a kutatás területén. Múlt héten a bizottság bemutatta a strukturális akciótervét, méghozzá 2013 utáni időszakra vonatkozóan. Ebben a javaslatban nagyon sok egyszerűsítési elemet találhatunk, egy egységes rendeletet, közös szabályokat, illetően az összes tudományos alap esetében. Aztán a regionális és halászati alap kapcsán. A harmadik hibaforrás úgy kerülhető el, hogyha a közbeszerzési szabályokat modernizáljuk. Nagyon fontos a közbeszerzési szabályok aktualizálása, frissítése. Ez most folyamatban van, jogalkotási reformok fényében, és szeretnénk garantálni azt, hogy a szerződéseket úgy osztják szét, hogy a lehető leghatékonyabban lehessen felhasználni az alapokat. Ami a hatékonyság gazdasági értékelését illeti, gazdaságosság értékelését illeti, konzultációkat folytatunk, és majd abból kiderül, hogy az EU közbeszerzési szabályokat hogyan lehet leghatékonyabban javítani. Az egységes piaci szabályban megfogalmaztunk 2011-re vonatkozó új szabályokat. A bizottság a többi intézményt és a tagállamokat arra kéri, hogy a következő több éves pénzügyi keretről szóló vitát használják fel arra is, hogy javítsák ezeket a már működő rendszereket. Nagyon fontos a hatékonyság és a hatásosság növelése, fontos az EU kiadásainak hatékonyságát növelni, és nagyon fontos a költséghatékonyság. Az utolsó mentesítés járásból világosá vált, hogy a tagállamoknak többet kell tenniük, teljesítményük javítás érdekében a megosztott felelősség égisze alatt is. Nagyon fontos a bizottságnak az a szerepe, hogy nyomást gyakorol a tagállamokra, az olyan tagállamokra, amelyek nem dolgoznak ki megfelelő felügyeleti rendszert, amely segítségével az EU alapokat, EU alapokat megfelelően kezelik a tagállamok. A bizottság e, a múlt héten elfogadott csomagban egy rendelkezést fogalmazott meg, amely értelmében nettó pénzügyi korrektúrára kerülhet sor, ha az adott tagállamban súlyos hibákra e, lelnek. A pénzügyi korrektúrát illető összeggel kapcsolatban el kell mondani, hogy ezt az összeget nem lehet másút felhasználni, hanem vissza kell fizetni az EU bizottságnak, hogyha valóban nem sikerül olvasolni a hibát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Több konkrét javaslatot ajánlottam az önök figyelmébe, amely segítségével minden igazgatási szinten javításokat lehet eszközölni ezek kiegészítik azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az elmúlt években tettünk, és amelyek segítségével már hathatós eredményeket értünk el. A pozitív trendek a hiba százalék csökkentését illetően folytatódnak. Tavaly először fordult elő az, hogy a szemvevőszék azt mondta, hogy a hiba százalék 2 és 5 százalék között várható. Ugyanakkor a szemvevőszék az éves tevékenységi jelentések minőségére vonatkozóan is pozitív véleményt bocsájtott ki. Most a bizottság szolgálatai tekintik át a jelenlegi programozási időszak jelentéseit. Ezeket konkrét intézkedésekbe lehet átültetni, megfelelő jogalappal, a következő több éves pénzügyi keretfényében nagyon fontos. Én támaszkodni fogok az önök támogatására a konkrét intézkedésekről akkor van szó, amikor tárgyalni fogjuk majd a jogalkotási javaslatokat a tanácsa közösen. Most pedig hadd mondjak néhány szót a belső ellenőrzésekről szóló jelentésről 2010-re vonatkozóan, amelyet most kaptak meg, és szívesen bővebben szólok erről, majd amikor legközelebb jelenek meg az önök bizottsága előtt. Ez a jelentés a mentesítő hatóságot arról tájékoztatja, hogy a bizottság belső ellenőrző hatósága 2010-ben milyen tevékenységet folytatott. Szólunk az ajánlásokról, a fellépésekről is. Az összes ajánlást elfogadták az ellenőrzött szervek, és minden tervezett ellenőrzést a évvégéig szeretnénk végrehajtani. Ami az érintetteket illeti, ami a, az ellenőrzés objektivitását és hatékonyságát illeti, ami az igazgatás és ellenőrzés rendszerek minőségét illeti, ebből kiderül, ugye tíz éve van már ez a rendszer, kielégítő szintű mm, munkát végzett. A bizottság üdvözli a stratégiai tervezést, együttműködve a belső ellenőrzési kapacitásokkal a főbb konklúziók és ajánlások megerősítették azt, hogy az irányítás, ahol hiányzott a szervezeti áttekinthetőség és a csalások megelőzésére vonatkozó kapacitás, nos itt mindenképpen felül kell vizsgálni és aktualizálni kell a csalás elleni stratégiát. Aztán, amikor egy megfelelő testületet kellene megbízni azzal, hogy a bizottság biztonsági stratégiai megfelelő legyen és összhangban legyen. Nagyon fontos, tehát a végrehajtás területén is az összhang. Az ellenőrzési stratégia, ott hiányosságokra került fény, méghozzá audit terveket kell felállítani, amelyek egy évnél hosszabb időszakra vonatkoznak így lehet elősegíteni a kockázat elemzési stratégiát, és nagyon fontos az együttműködés a főgazgatóságok között. Nagyon fontos a megfelelésre vonatkozó ellenőrzés a kifizetéseknél. Néhány főgazgatóságban nem volt hatékony a kifizetésekre vonatkozó ellenőrzés. Nem mindig alkalmazták megfelelően a szabályokat sem. Ami az akcióterveket illeti, ezekkel lehet megfelelően reagálni az audit ajánlásokra. A bizottság megfelelő intézkedéseket vezetett be a kockázatosabbnak vélt területeken. A bizottság jóvá hagyott egy közleményt, amely a csalás elleni stratégiáról szól, amely az illetékes belső auditálási hatóság ajánlásaival és összhangban van. Nagyon fontos a bizottsági csalás elleni stratégia javítása, nagyon fontos a pénz, az EU pénzügyi érdekeinek figyelembevétele nagyobb mértékben, és nagyon fontos az OLAF reformja is. Ez szerepel a korrupció elleni küzdelemről szóló mm, közelményben is. Ami az információs technológiát illeti, a 2011-es IT irányítás szerepel két igazgatási közleményben is. A bizottság úgy gondolja, hogy csökkenteni kellene a hasonló információs vagy informatikai rendszereknél. Nagyon fontos tehát az átfedés, a kettős rendszerek, a kettős rendszerek megszüntetése. Ami a helyszínét, tagállamokon történő auditálást illeti, nagyon fontos ugye a nem megfelelően kifizetett pénzeszközök esetében, kiváltképpen a halászati ágazatban felül kell vizsgálni ezt a kérdést. Megfelelő auditálás és ellenőrzése van szükség. A cselekvési terveket olyan területeken kívánták kiegészíteni, ahol magasabbak voltak a kockázati tényezők. A bizottság több intézkedést tett a kifizetési késedelmek, illetve a nem megfelelő kontrollrendszerekkel kapcsolatban. Nagyon fontos az ombudsman szerepe is ebben a kérdésben. Az ilyen kérdéseket figyelembe veszik, amikor arról döntenek, hogy milyen intézkedésekkel lehet a gyengeségeken felülemelkedni, és hogyan lehet csökkenteni a kockázatokat. Ez a helyzet nagyon fontos ajánlások a kapcsolatban is, amelyek több mint 6 hónapos időszakra vonatkoznak. Az úgynevezett auditálás eredményességi bizottság ezeket az ajánlásokat figyelemmel kíséri, és tájékoztatja az életékes biztost, illetve az egész bizottságot. A bizottság pozitív evolúcióról számolhat be a végrehajtási szinte kapcsolatban. Köszönöm a figyelmüket, várom a vitát és a kérdéseiket. Köszönjük szépen, biztos úr. Felteszem a kérdést, van-e valaki, aki a biztos úrhoz e, kérdést intézne az előadón kívül természetesen. Előadó úr, először ön szólna hozzá? Igen, tehát a bizottság rangidős tagja. Akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen e, Semeta úr jó előadását és ezt a jó prezentációt. Hadd fogalmazzak így. Eh, szeretnék eh, bizonyos értelemben egy szintrel lejjebb ásni, de mert vannak bizonyos dolgok, amelyeket nem értettem meg a jelentés olvasása során, talán a biztos úr majd el tudja ezeket magyarázni. E, persze kérdéseket vet fel maga az összefoglaló jelentés, illetve az is, hogy hogyan dolgozunk majd vele. E, ez, ez e, érinti a mentesítési eljárás jövőjét is. A legérdekesebb a számomra a jelentés olvasása közben az a fejezet volt, amely a belső ellenőrzési szolgálatról szólt. Először is megjegyzem, hogy a belső ellenőrzési szolgálat idén májusban első alkalommal adott közre egy ellenőrzési álláspontot. Ez egy nagyon fontos dolog. Szeretném tudni, hogy ennek az új átfogó auditálási jelentésnek mi a hozzáadott értéke jobban szeretném megérteni, hogy ennek a véleménynek mi a hatája. Kiterjed-e tagállami szintre, vagy esetleg megáll ott, ahol a bizottság hatásköre véget ér. Aztán érdekes lenne tudni, hogy mi volt a mögöttes szándék, vagy mi volt a mögöttes megállapítás, az ítélet, hiszen ebből is jobban kiderülhetne számunkra, hogy mi volt a szándék ennek az eszköznek a, az üzembe helyezésével. Aztán két konkrét kifejezést is találtam a szövegben, mert ezeknek a dokumentumoknak a szövegezése is érdekes lehet. A belső ellenőrzéssel foglalkozó részben, a negyedik oldalon, a dokumentum negyedik oldalán azt látom, hogy a belső ellenőrzés azt mondja, hogy 2010-ben a bizottság üzembe helyezett kormányzati szintű kockázat elemző, illetve kockázat elbírálású rendszereket. Ezek alkalmasak a pénzügyi kockázatok elemzésére. Aztán a megbízhatósággal kapcsolatban fel kell tárni, illetve feltárták a különféle igazgatási hibákat és tévedéseket olvastam ezt, és az volt az érdekes, hogy mit jelentenek ezek. Tudjuk, hogy van egy ilyen átfogó állásfoglalás, egy vélemény, de ez nem egy nyilvános dokumentum, nem tudjuk, hogy mit tartalmaz, nem olvashatjuk. Tehát nagyon fontos volt, hogy tudjam, hogy miféle észrevételeket tesznek erre a, az anyagra vonatkozóan. Tehát a megjegyzések, amelyeket ide papírra vetettek, tulajdonképpen a, téves, illetve a késedelmes kifizetésekkel, ügyletekkel kapcsolatos részvételeket tartalmaznak. Számunkra kulcsfontosságú tudni, hogy az igazgatásban a feltárt kockázat valós kockázat-e, tehát ha egyszer szerepelnek ezek a kitételek, hogy észrevételek voltak, akkor szeretnénk tudni, hogy az észrevételek miről szóltak, mit, mi, mik voltak ezek. A második a fenntartásokkal kapcsolatos észrevételem a biztos úr helyesen megjegyezte, hogy 2009-ben 17-ről 2010-ben 9-re csökkentek le. Na most a 17 közül 15 nem volt releváns. Nagyon érezhető, hogy elkötelezett módon próbálnak megoldásokat találni, de hát nyilvánvaló, hogy minden egyes biztosnak tulajdonosi szemlélettel kell, hogy úgy mondjam, magáénak, sajátjának vallania ezeket a dolgokat. Azt is szeretném tudni, eh, hogy az egyes eh, meghatározott cselekvések eh, végrehajtásával kapcsolatban mi a, mit tettek. Vannak egyébként kifogások, amelyek visszatérőek tehát meg, meg kell vizsgálnunk, hogy a tulajdonosi szemlélet, illetve e, a tényleges intézkedés a bizottság tagjai részéről hogyan alakul. Még valami a pénzügyi korrekciókkal kapcsolatban. Ezt sem nagyon értettem a jelentés olvasása során. E, az összefoglaló jelentést szerettem volna összevetni a, számlázá, a számlák, számlákkal, a szint az összefoglaló jelentésben azt mondták, hogy a, a pénzügyi korrekciók, a kohézióval kapcsolatos ö, korrekciók 97-es százalékát végrehajtották 2010-ig, aztán egy másik helyen azt mondják, hogy a 2010 és 2006 közötti programokra vonatkozott a korrekció, de itt a tényleges korrekció az mindösszesen 58 százalék. Ez ellentmondás, hiszen a, az összefoglaló jelentésben a bizottság azt mondja, hogy eh, a végrehajtás 97 eh, százalékos volt, aztán a másik eh, részben csak azt mondják, hogy, hogy 58 volt a százalék, lehet, hogy én tévedek. Na most a kohézió százalék, hm, ez is olyasmi, amelyre visszatérünk majd a mentesítési eljárás során, de itt az összefoglaló jelentés 19. oldalán azt látjuk, hogy a kohéziós politikára mindösszesen eh, a jelentés évében jelentősen növekedtek a hibák, illetve a téves kifizetések. Eh, üdítően tiszta és egyértelmű megfogalmazás ez a bizottság részéről, hogy ilyen egyértelműen és nyíltan fogalmaz. Persze nyilvánvaló, erről a témáról is beszélünk majd az érintett biztossal, de már most itt, a felkészülés során is érdekes volna hallani, a biztos úrtól például, arról, hogy miért olyan nehéz a DG Regio számára csak hogy egy példát mondjak, hogy jól csinálja a dolgot. Tehát különösen arra gondolok, amit az összefoglaló jelentés tartalmaz. Amint az elején mondtam, ugye hát nem könnyű a jelentést olvasva eldönteni, hogy miféle jelentés is ez, hiszen rengeteg információt tartalmaz, az összefoglaló jelentés és az éves eh, tevékenységi jelentés kapcsán is el kell mondani, hogy itt ezeket elsősorban az igazgatóságnak, a vezetőségnek kellene prezentálniuk. Ugye halljuk a vezetőség szemszögéből a történetet, de azért mégiscsak jó lenne valamiféle, valami másik szemszögből is kapni valami véleményt, valami valaki mástól, aki mondjuk például ugyanilyen jellegű dolgokkal foglalkozik, teszem azt a bíróság, a számvevőszék egész konkrétan. Hogy egy, egy valós képet kapunk-e az igazgatás e, állásáról, vagy netántán a jelentés többet kendőz el, mint amit megmutat. Tehát mindenképpen azt szeretném, hogyha létrejöhetne egyfajta második észrevétel, egy más, második elemzés a jelentéssel kapcsolatban addig a nyilatkozit, nyilatkozatig, amelyet várhatóan a jövő hét folyamán kapunk meg. Eh, hát nehézségeim vannak ezzel, szerintem nehézséget okozok a tolmácsoknak is, de eh, mindenképpen eh, szeretnénk megnézni, hogy az éves mentesítési eljárás hogyan alakult. Jó lenne esetleg a számvevőszéktől is kapni egy külön észrevételt. Tehát valami olyasmit, hogy valósan tükrözi -e a tényeket, vagy, vagy vannak elkendőzött dolgok, ki nem mondott dolgok. A bizottság úgy érzem, hogy alapos munkát végzett, akkor is, hogyha néha nem volt teljesen egyértelmű. Elnök, köszönöm. Az eszmecsere végén a számvevőszéket felkérem arra, hogy majd észrevételezze az elhangzottakat, úgy, ahogy az előadó kérte. Csarci Ben Szákis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről Fjellner úr elődjeként szeretném elmondani. Minden jót kívánok a biztos úrnak, és köszönöm szépen a nyílt és őszinte szavakat. Láthatjuk, hogy a parlament nagyon sok követelést támasztott az elmúlt évben, és ezeknek eleget tett a bizottság. Láthatjuk azt is, hogy nagyon sok esetben megszakították a kifizetéseket, látszik tehát, hogy ezen a téren történik valami. Ez természetesen romló számokat jelent a tagállamok számára, de ez számomra azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság tényleg hatékonyan tevékenykedik. Ehhez szeretnék gratulálni önnek, biztos úr, ez a megfelelő irány. Ebbe az irányba kell tovább haladnunk. El tudom ugyanis képzelni, hogy bizonyos tagállamok számára részéről lesz majd egyfajta ellenállás ezzel kapcsolatosan. Érdekelne, hogy ön mit gondol arról, hogy a tagállamok az önök által alkalmazott új eszközök révén inkább obstruálnak, vagy inkább konstruktívan együttműködnek? Mire hajlanak a tagállamok? Miután bevezették a kifizetések megszakítására használt eszközt, 2,6 milliárd eurót nem fizettek ki, ez egy nagy sikert jelent. Az új ellenőrző rendszerek is az ellenőrző rendszerek világos értékelése önök által, ezt mi követeltük ugye parlamentként, ez is bekövetkezik most, vagy bekövetkezett. Ön elmondta, hogy a regionális politika területén 12 tagállam problematikus ellenőrző rendszerekkel rendelkezik. A foglalkoztatás esetében 10 tagállamról van szó, a Máre esetében is van néhány, az Agri esetében három ilyenről tudunk. Fjellner úrhoz csatlakozom, aki azt mondta, hogy a regionális politika továbbra is nagyon problematikus terület, és itt sürgősen tennünk kell valamit, különös tekintettel a kohéziós politikában látható számadatokra, amelyek jóval meghaladják az 5%-ot. Ez azt jelenti, hogy a kifizetések több mint 5%-a mellett egy kérdőjel áll a számbevőszék részéről, és előfordulhat szerintem, hogy ez a szám még növekedni is fog. Jan Muldernek szeretnék gratulálni ahhoz, hogy nő azon tagállamok száma, amelyek egy magasrangú nemzeti jelentést adnak le. Ez is a közös erőfeszítéseink eredménye. Dánia, Hollandia, Németország és Svédország is beletartozik ezen tagállamok körébe. Ez is egy olyan fejlemény, amelyet nagyra értékelünk. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy az összefoglaló jelentéshez jelentést miért nem kapcsolták össze a belső ellenőrzésről szóló jelentéssel, hiszen itt van minden érintett. Az Európai Parlamentnek miért nem adták át együtt ezt a két jelentést, hiszen a kollégiumban, ha jól értem, akkor elfogadták már mindkét jelentést. Ez is egy követelés volt a részünkről, hogy ezt kapcsoljuk össze egymással. Nevezetesen az összefoglaló jelentést és a belső auditálásról, ellenőrzésről szóló jelentést. Érdekelne az is, hogy mi a helyzet a biztosok tájékoztatásával, a múlt évben sokat beszéltünk arról, hogy a főigazgatóknak jobban kell tájékoztatniuk a biztosokat, mi a tendencia ezen a téren, van-e már valamiféle eljárás, amely szerint a főigazgatók világosan alá is írják, hogy, hogy sor került a tájékoztató beszélgetésre, és mi a helyzet az értékelő jelentéssel kapcsolatosan, mi újat tud erről mondani. Thank you. Köszönöm szépen. He is not in the... Gájer úr. Nem én vagyok az, aki nincs itt, nem én vagyok az a hölgy. Én itt voltam egész idő alatt. Csak még néhány dolgot fűznék hozzá a kollégák kérdéseihez. Egy kicsit boldogtalanná tesz, és majd visszatérek még erre, hogy valószínűleg ismét csak egy korlátozott minősítést kapunk a szembevőszék részéről, ami a bizottság 2010-es munkáját illeti. A többi kolléga biztosan tudja, hogy most sor, sorban ez már a hanyadik ilyen véleményezés. Ezzel nem lehetünk elégedettek, és én sem vagyok az. Tehát van még mit tennünk, és lesz is mit tennünk itt a szakbizottságban, úgy gondolom. Egyik szemem sír, a másik nevet, amikor hallom, hogy ők 5%-nál lesz valószínűleg a arány. Ez nem sokkal rosszabb, de nem is sokkal jobb, mint a múlt évben elért eredmény. Néhány kollégával a szociáldemokrata munkacsoporton belül összeültünk, ott, is, ott ugyanis sok kolléga a regionális politikával is foglalkozik, és a, a regionális politikával foglalkozó főigazgató urat, Áner urat meg tudtuk hívni egy beszélgetésre, aki a regionális szakbizottságban elmondta, hogy az ő főigazgatósága milyen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a hiba arány csökkentsék ezen a téren. Lenyűgöző valóban, hogy milyen erőfeszítéseket tettek, és azt a javaslatot tenném, Stavrakakis úr, és én megkérdeztük őt, hogy eljönne ebbe a szakbizottságba, és ő azt mondta, hogy szívesen eljönne, és azt javasolnám, hogy őt hallgassuk meg, hiszen a kohéziós politika továbbra is az érzékeny pont, ami a költségvetést illeti, és fontos lenne elbeszélgetni arról, hogy mit is tudunk tenni ezen a területen. Ami nem nyugtatott meg, az az volt, hogy az ő előrejelzése szerint, hogyha azt a tendenciát követi a program, amely várható, akkor sajnos számítanunk kell, számolnunk kell azzal, hogy növekedni fog újra arány. Hát ez ő számol nyilvánvalóan, de hát ez politikailag nem nyugtathat meg bennünket. a biztos úrhoz intéznék ezzel kapcsolatban kérdést, ugyanis nem vagyok biztos abban, hogy a megszakított programok száma a kohéziós politika területén összefére ezzel a hibarányjal, vagy sem. Ennek a háttere teljesen objektív jellegű, hogyha egy program az igazgatási ellenőrző mechanizmusok nem működése miatt megszakad, és a bizottság érdekében is el ez, akkor oda nem folyosítunk pénzt, de akkor nem is követhetnek el hibát a tagállamban, legalábbis ezzel a pénzzel nem. Tehát az 5%-os hibarány a kohéziós politika területén a megszakított programokkal együtt 5% vagy anélkül mert ha anélkül 5% akkor abból kell kiindulnunk, hogy egy esetleg még sokkal magasabb a hiba arány valójában, és akkor ez esetben el kell beszélgetnünk arról, hogy ezt a hiba arányt hogyan tudjuk tovább csökkenteni. Az operatív programok megszakítása nagyon fontos téma, és itt nem is szabad meghátrálnunk, a nem rendelkezésre álló eszközök révén ezzel a tagállamokra nyomást is lehet gyakorolni egyébként. Az Oktatás és Kulturális Főigazgatóság a másik terület, amely aggaszt 7,5%-os hibaarány az ifjúsági programoknál, mert nem tudnak megfelelő dokumentumokat benyújtani vagy bemutatni. Nos, ha ez a helyzet, akkor csak azt tudom mondani, hogy ezt mindenképpen közelebbről meg kell vizsgálnunk a mentesítés során. Ugyanis megfelelő minőségű dokumentumok bemutatását ez sok mindent jelenthet. Düsseldorfban az én kormányfőm az visszautasítja, visszadobja azokat a számlákat, amelyek esetében például a fénymásolat nem olvasható, vagy például egy elírás szerepel a dátumban. Hát lehet ez is nem megfelelő minőség, de kérdés, hogy itt esetleg egy elszámoltathatósági problémáról van-e szó, vagy csak ilyen elírásról, vagy rossz minőségű fénymásolásról, és hogyha az elszámoltathatósággal áll kapcsolatban a problémát, akkor fontos ezt közelebbről megvizsgálni. Végezetül megkapjuk majd az első olyan szembevőszéki jelentést, ahol a piros, zöld, sárga jelölésű rendszer, eh, amelyet már jól ismerünk, az már nem fog rendelkezésre állni, hanem egy becsült eh, hibarány szerepel majd benne. Az első mentesítési jelentésben ebben a jogalkotási időszakban azt követeltük, hogy a zöld terület növekedjék. Ez azt jelenti, hogy a hibaarány folyamatosan csökken, és remélhetőleg egyszer majd eljutunk oda, hogy javul a helyzet, de az az benyomásom, hogy ez esetben ez nem fog bekövetkezni, ez nagyon aggaszt, és le kell vonnunk ezzel kapcsolatosan a politikai következmény, következtetéseket adott esetben. Greszle asszony, köszönöm szépen. Két kérdést tennék fel. 2010-ben várhattuk volna azt, hogy először tudunk meg valamit az olyan pénzügyi eszközökről, amelyek a 2007 és 2013 közötti időszakban kerültek bevezetésre. Sehol nincs arra semmilyen utalás, hogy mi van ezzel, a, milyen tapasztalatokat vontak le, mi a helyzet a pénzügyi eszközök felhasználásával, mikor fogunk valamit megtudni erről. Aztán szeretném még elmondani, hogy ez a módosított eh, szintézises jelentés, hát még hagy néhány kívánni valót maga után, hát nem tudom, hogy hova vezet ez, ha így folytatjuk. A belső ellenőr jelentését hiányolom, sajnálom, hogy nem mutatták be. Utoljára foglalkozunk ezzel az összegző jelentéssel a mai napon, és hát ugye ennyivel be kell érnünk. A, az a módosító, keresztül ment a költségvetési rendeletet illetően, hogy mindent időben kapjon meg. Ezt kértük egyik módosítóban. Köszönöm szépen. Andrea asszony, asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdés, amit eh, Semelt a biztos úrhoz intéznék, miért eh, hívja a bizottság igazgatási eredményének összegzésének ezt a jelentést. Ez nem a teljesítmények összegzése szerintem. Az Európai Számbevőszék jelentés készített, és itt van a legtöbb hiba. A legtöbb hiba továbbra is a már említett főigazgatói fenntartásokban szerepel. Kevés előrelépésről lehet szerintem beszámolni azt mondta, hogy 20 helyett most csak 17 fenntartás van. Hát őszintén, ez igenis csak hibákkal tele van tüzelve ez a megállapítás. 2009-ben 16 volt, 2007-ben 17, 2006-ban 20 fenntartás volt, tehát föl lemegy ez a szám. Hát ez történik. Az ezt a jelentéséből is ezt tudjuk kiolvasni. Szeretnék erre választ kapni, hogy mit ért, az, mit ért eredmény alatt. Biztos úr említettem azt is, hogy mit javasolnak a helyzet javítására. A javaslatok ugyanazok, amelyek az elmúlt két évben mindig megfogalmazásra kerültek. Ugyanezeket halljuk. Az egyőszegők kifezetés, a felügyeleti ellenőrzési rendszerek javítása, szerepel már évek óta. Azt gondolom, hogy most már eredményeket kellene látnunk ezen ajánlásokból fogadóan. Nem látom az eredményeket. Hol vannak? Szeretném megkérdezni Semeta úrtól azt is, hogy mi a helyzet ezzel a táblázattal a 16. oldalon? Ott azt látják, hogy milyen, mennyi pénzt tudtak beszedni vagy behajtani. Szeretnék erre vonatkozóan is kapni magyarázatot. Miért van szükség ezekre? Mit akar ez a táblázat kifejezni? Összegészében két országa vagyunk megelégedve, mert két országnak van nyilatkozata, egyik Németország, de látom, hogy a kohéziós alapok esetében Németországot olyan tagállamként említik, amelynek nagyon sok a szabálytalan esete, ügye. Hát van erre magyarázat? Ez hogy függ össze? Hogy milyen kapcsolatban áll Németországnak ez a hiba aránya a nemzeti megbízhatósági közleményed, Ivanova asszony, köszönöm szépen. Köszönöm Semeta biztos úrnak az előadását. Nem sokat szeretnék hozzátenni, mert a legtöbb kérdés kollégáim már feltették előttem. Azt szeretném elmondani, hogy üdvözlöm azt az információt, amelyet kaptunk az ellenőrzési rendszerek hatékonyságával kapcsolatban tagállamonként. Mi ezt kértük az előző mentesítés eljárásban. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mely ellenőrzési rendszer volt hatékony, és melyik nem. Annak érdekében, hogy jó megoldást találjunk, jó írt a problémákra. A biztos úrtól kérnem szépen, hogy még egy kicsit világítsa már meg ezt a kérdéskört. Hogyan lehet az átfogó ellenőrzési rendszereket javítani? Tudom, hogy beszélt a célzott auditálásról, de esetleg kitérne esetleg erre a kérdéskörre is. Köszönöm. Köszönöm szépen. To- további hozzászólót nem látok a listámon. Először is megkérem a számvevőszék től, hogy mit gondol a jelentéstevő gondolatairól. Kérem a számvevőszéket. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a számvevőszék osztja a jelentéstevő aggodalmait, az a kapcsolatban, hogy mennyire van értelme annak, hogy legyen külső értékelés. mint a bizottság tevékenységének értékeléséről. Mi ezt a külső véleményt elkészítjük, mi készítjük el, minden egyes éves jelzet végén van egy rész, amely azzal foglalkozik, hogy elemezze minden főigazgató éves tevékenységi jelentését. Nagyon gyakran előfordul az, hogy a számvevőszék véleménye nem felel meg az egyes főigazgatók saját véleményének, értékelésének. Az új dolog, amiről beszélünk, ugye ez az összegző szintézises jelentés, természetéből adódik egy szintézis, ugye szintézis készít a részletes információból táplálkozva, amely az egyes főigazgatóságok éves jelentéséből adódik. Tavaly a szemvevőszék azt hiszem volt az első, tavaly volt az első év, amikor a szemvevőszék Mm, hozzáférhetett a szintézishez. A számvevőszék egy rövid megjegyzést készített a szintézisről. Idén véglegesítjük éves jelentésünket, amelyet novemberben teszünk közé. Ebben a jelentésben lesz egy rész, amelyet a szintézisnek szentelnek. De szeretném kiemelni azt a tényt, hogy a valódi részletes számbevőszeki értékelés az egyes éves főgazgatóság ről készült elemzésben található, mert a részletességnek ezen a szintjén tudunk valóban érdemi megjegyzéseket tenni az egyes főgazgatóságok teljesítményéről. De készítünk majd véleményt a szintézisről is, vagy a szintézishez is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem vagyok biztos benne. Gray úr szeretne valamit hozzátenni, vagy rábízza magát a bizottságra. Brian Gray, belső ellenőr. Nagyon szívesen hozzászólok, de esetleg a biztos úr kíván hozzászólni, akkor a biztos úr kapja meg a szót. Elnök úr, ha egyetért, elkezdem én, aztán a belső előrnek átadom a szót, amikor a hozzáintézett vagy a rávonatkozó kérdésekre kell választ adni. Így akkor ketten válaszolunk a kérdésekre. Először is köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm, hogy különböző témákat érintettek. Én a jelentéstevő kérdéseivel kezdeném. Először is ami az átfogó véleményt illeti. El kell mondjam, hogy az első ilyen gyakorlat volt, amelyet a bizottság végrehajtott, mint, hogy átfogó véleményt készített a belső ellenőrzési szolgálatunk, először kerültünk ilyen helyzetbe, a bizottság már mint nem tudok olyan közintézményről az Európai Unióban, ahol készült ilyen átfogó jelentés, ilyen bonyolult összetett mód, módon. Ez igazi többletértéket jelent, szerintem ez a gyakorlat, mert az átfogó értékelés elkészítése nagyon szoros együttműködést tett szükségessé a bizottság és a belső ellenőrök között, az adott főigazgatóságok belső ellenőrei között. Így azt hiszem, hogy sokkal jobban meg lehet érteni a helyzetet. Tehát átadnám Brian Graynek a szót, hogy mondja el, hogy az átfogó belső ellenőri véleménynek mi a hatája, esetleg reagáljon a megjegyzésekre, de azt kell mondjam, hogy az átfogó véleményről szóló jelentést hét biztossal közösen és külső jelenlévőkkel közösen vitattuk meg ezt a belső ellenőrzésről szóló jelentést, belsősök és külsősök, felismertük, hogy ennek a jelentésnek van többletértéke, és megerősítettük azt, hogy ezt a gyakorlatot folytatni kellene. Ami a fenntartásokat illeti, a visszatérő fenntartásokat, és hogy a biztosok hogyan viseltetnek ezen fenntartások iránt. Vannak olyan belső eljárások, amelyek minden biztostól megkövetelik azt, hogy a szolgálataikkal vitassák meg az igazgatási és ellenőrzési helyzetet és rendszert, legalábbis évente kétszer kell ilyen gyakorlatot végrehajtani. A fenntartás közzététele a fenntartások kérdése szerepel általában a napirendi pontok között az ilyen találkozókon, a tanácskozásokon. Tanácskozásokon nagyobb, ere, nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ilyen témákra. Ugye van a, az auditálási eredményességi csoport, vannak cselekvési tervek is persze, amelyeket a főigazgatónk jóvá hagynak, annak érdekében, hogy orvosolják a problémákat, konkrét területeken. Mi szeretnénk ezeket a kérdéseket nyomon követni. A belső ellenőrzésről szóló, a belső ellenőrzés eredményességével foglalkozó testület segítségével, ami a behajtásokat vagy a, a jogosulatlanul kifizetett összegek beszedését illeti vagy behajtását illeti, tagállami, szinti, tagállami szintű végrehajtási adataink vannak, vannak olyan számok, amelyet a könyvvizsgáló szakemberénk megerősítenek, de talán Brian Gray részletesebben válaszol majd, vagy reagál erre a kérdéskörre is. A fő téma az az, hogy a, a visszaszerzett, vagy beszedett összegeket jóvá hagyta az illetékes könyvvizsgáló ö, hatóság, ami a többletértéket illeti, a szintézis többletértékét, az összegző jelentés többletértékét. Ez az összegző, összegző jelentés összegzi azokat a konklúziókat, amelyeket az éves, jelenti, éves tevékenységi jelentése kapcsán fogalmaztunk meg, illetve foglalkozik az általános ellenőrzésekből adódó ajánlásokkal. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy ez a kohéziós bizottságra vonatkozó éves tevékenységi jelentés. Tisztelettel megkérem a tisztelt Kobu Kokobu tagokat, hogy olvassák el figyelmesen ezt a kis dokumentumot. Így látják, hogy milyen konkrét intézkedéseket hajtanak végre, amikor a főigazgató fenntartásokat fogalmaz meg. Köszönöm, hmm, Makákis úr említette hozzászólásában azt, hogy egyre több tagállam van, amely a főigazgatók fenntartásainak céltáblájába került. Most azt gondolom, tehát ami a tagállami szintű problémát illeti a hiba százalék csökkentését, a legtöbb hiba, a legtöbb hiba a megosztott igazgatási rendszerekből adódik, a tagállamok részéről elkövetett hibákról van szó. Kacimákákész úr azt is megkérdezte, <clears throat> hogy a tagállamok hogyan reagálnak a kifizetések felfüggesztésére, azok növekvő számára. El kell mondjam, hogy 49 kifizetést függesztettünk fel a kohéziós alapoknál, 12-t az ESZÁ-nál, és 6 kifizetést felfüggesztettünk Ez egy olyan eszköz, a felfüggesz, fizetések felfüggesztése, amely lehetővé teszi azt, hogy javítsunk az tagállamokban az igazgatási és ellenőrzési rendszereken. A felfüggesztett kifizetés az nem arról szól, hogy akkor hát majd kivárjuk. Amikor felfüggesztjük a kifizetést, akkor azt kérjük a tagállamtól, mielőtt folyja, mielőtt helyreállítjuk a kifizetési rendszert, azelőtt javítaniuk kell az ellenőrzés és igazgatási rendszeren. Csak ha a tagállam valóban megváltoztatta, javította az igazgatási és ellenőrzés rendszerét, csak akkor folyósítjuk újra az adott támogatást. Nem minden tagállam örül ennek nyilvánvalóan, annak, hogy felfüggesztjük a kifizetéseket. Voltak olyan kifizetési felfüggesztések, amelyek hatalmas összegekre vonatkoztak, és természetesen, mikor felfüggesztik a finanszírozást, Hát nyilván a megszorító intézkedések mellett nem minden tagállam képes arra, hogy átmenetileg finanszírozzon egy be nem fejezett projektet, de hát ezt a rendszert szeretnénk folytatni a kohéziós alap esetében, mi azt javasoltuk, hogy 6 helyet 9 hónapig fel lehessen függeszteni a kifizetéseket, hogy kilenc hónap alatt még hatékonyabban lehessen a problémás rendszereken változtatni. Ami pedig az összefoglalós jelentést illeti kontra a belső ellenőri jelentéssel. Úgy gondolom, hogy ezt az anyagot viszonylag mm, nem régen adták közre, hogy ez a 86-os cikk negyedik bekezdése alapján készült, a belső ellenőrzéssel foglalkozik, és ez a jelentés egyébként ugyancsak vitatárgya lesz itt a parlamentben. Úgy gondolom, hogy önöket inkább a belső ellenőr általános átfogó véleménye érdekli ezt, majd átadnám Briannek, de ez egy átfogó jelentés, amely a menedzsment számára készül, azoknak szól, tehát szükség van arra, hogy felbecsüljük, hogy milyen következményekkel járna, ha egy ilyen belső számvizsgálói jelentés nyilvánosságra kerülne. Ez is egy kérdés, de hát úgy gondolom, hogy Brian majd, <clears throat> Brian majd részletesebben kitér erre a kérdésre is. A, a hibák közötti eltérése kapcsán, amit Germen úr mondott, igaz, igaz, hogy a hibák a kiterjedésüket tekintve eltérőek, és vannak, amelyek talán jelentéktelennek tűnnek. Ezt a kérdést mindenképpen meg kell vizsgálnunk, komolyan kell vizsgálnunk, de a számvevőszék úgy gondolja, hogy a hibák csak akkor jelentősek, akkor minősülnek jelentősek, hogyha komoly hatásuk van a menedzsment tevékenységére. A nagy kérdés az, hogy a, a hibák túlnyomó része az ellenőrzés első szintjén jelentkezik. a köztes szervek részéről nem mindig, nem mindig megfelelően végzik el a szükséges ellenőrzéseket. Most tehát olyan eszközöket keresünk, amelynek a segítségével javítani tudnánk ezt a bizonyos helyzetet a kontroll első szintjén. Mert hogyha ezen a szinten jelentős csökkenést tudnánk elérni a hiba arányban, az egyértelműen javítaná a helyzetet a kohéziós szakpolitika területén is. Gressler asszony mondta a belső vizsgálati jelentést, erre kérdezett rá, erre Brian fog majd visszatérni részleteiben a pénzügyi eszközök használatával kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ezeket nagyon gondosan elemezték a bizottság számláinak az ellenőrzése során. Erre külön figyelmet fordítottunk. Tehát a pénzügyi eszközök a számlák között úgy szerepelnek, mint előzetes kifizetések. Igen, jelentős munkaterületen, és talán Philip de Verm majd részletesebben is ki tud erre térni. Andressen asszony kérdése az elállásokkal kapcsolatban. Van egy előírás, a pénzügyi végrehajtási rendelkezések között, hogy fel kell tüntetnünk azokat az elállásokat, amelyeket a bizottság fogalatosított. Ennek a magyarázata az, hogy amikor a jogi szolgálat arra véleményre, arra véleményre jut, hogy nincs megtérülés, hogy nem lehet behajtani bizonyos összeget, különféle jogi korlátok és a jogi környezet miatt. Ennek, hát ennek a végeredményeként született meg a táblázat ebben a bizonyos összefoglaló jelentésben. Az összefoglaló jelentésnek minden egyes szám adatát meg lehet magyarázni, illetve indokolni lehet a vonatkozó jogi rendelkezés alapján, amely rendelkezés például nem tette lehetővé az adott összegnek a jogi eszközökkel történő behajtását. Én úgy gondolom, hogy Szevenova asszony észrevételére is reagálnék, hogy a menedzsment rendszerek, illetve a kontrollrendszerek javítását hogyan akarjuk. Én úgy érzem, hogy ezt részben megválaszoltam már egyéb reakcióimban. Van egy új programozási periódus, erre tettünk javaslatot, és ebben nagyon fontos, nagyon lényeges új intézkedésekre tettünk javaslatokat. A, a netto korrekció gondolata, ez egy új koncepció, különösen a kohéziós alapok igazgatása terén, mert amennyiben ezt elfogadja a tanács és a parlament, ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy a tagállamok nem tudják majd ismételten felhasználni azokat az alapokat, amelyeket esetleg nem jogosult projektekre fordítottak, vagy, vagy amelynek során megsértették a közbeszerzési vagy egyéb szabályokat. De ezt a témát visszavisszük a bizottsághoz, és a tagállamok tényleges kohéziós borítékját e, tulajdonképpen csökkenteni fogjuk. Ez az új javaslatnak egy új eleme, de hát számos olyan vonatkozás, számos olyan elem van, e, amely a javaslat múlt héten történt elfogadása óta még fejlődött, meg fogják kapni a teljes anyagot. E, látni fogják, hogy a szabályok egyszerűsödtek, illetve látni fogják, hogy hogyan gondoltuk a tagállamok elszámoltathatóságát. Most ezzel megadnám Briannek a szót, illetve Philip de Vermnek, hogy pontosítsanak, tisztázzák a felmerült észrevételeket. Gray úr, öni a szó. Elnök úr, köszönöm. Az előadónak a válaszom, hogy mi itt a hozzáadott érték a véleménynek. A belső ellenőrzési szolgálat már tíz éve létezik, a tíz év alatt számos auditot tartottunk, minden egyes évben eh, kiadtunk erről jelentéseket tíz éves. Tíz év után meg kellett nyugtatnunk a bizottságot, hogy a vizsgálati tevékenységünk az összes kontrollrendszert felüleli, legalábbis a pénzügyi igazgatás területén. Úgy gondolom, hogy az utolsó három évben, illetve a pénzügyi vizsgáló szolgálat abba a helyzetbe került, hogy végül is ki tudtuk adni minden egyes lényeges területre ezt a támogatási nyilatkozatot. Nagyon fontos, hogy a tevékenységünk során megbizonyosodhattunk arról, hogy lényeges dolgok nem maradtak elintézetlenül. Az etika vagy egyéb ilyen menedzsment vonatkozás az nem képezte a vizsgálódásunk tárgyát. A tagállami kérdésekkel kapcsolatban, illetve a hiba százalékkal kapcsolatban elmondanám, hogy mi a bizottságnak a belső ellenőrzési szolgálata vagyunk, tehát gyakorlatilag a tevékenységünk megáll a bizottság határainál, de hát nyilván kiterjed a felelősségünk olyan, olyan esetekre, ahol a vezetés, az irányítás, az igazgatás megosztott vagy egyéb konstrukciókban történik. Ilyenkor megvizsgáljuk a helyzetet. Amennyiben a tagállamokkal megosztott az igazgatás, akkor a pénzügyi szabályozás alapján felelősek vagyunk azért, hogy a megfelelő vizsgálatokat elvégezzük. Nyilván az auditálást számos tagállamban egyébként is elvégezik, de adott esetben felfüggesztjük a kifizetéseket, illetve pénzügyi korrekciókat rendelünk el. Ha jól emlékszem, tavaly 4 milliárd euró volt érintve ilyen jellegű tevékenységben. Én úgy érzem, eh, hogy eh, nos, ami a számvevőszék által említett magas hiba százalékot illeti, mit teszünk eh, a kohéziós DG-ben, illetve az érintett egyéb dg kben úgy érzik, hogy hatékony és hatásos intézkedéseket hoztak a problémák orvoslásra. Az irányítás és a Control mit jelent? Különféle standardek alapján dolgozunk, definíciók szabályozzák a tevékenységünket, megvizsgáljuk egyébként a vizsgált entitásnak a vonatkozó szabályozásait is. A különféle területeknél a nemzetközileg elfogadott szabályokat, szabványokat alkalmazzuk. Tudjuk, hogy semmi nem tökéletes. Munkánk során együttműködtünk a főigazgatókkal, számos bilaterális találkozót tartottunk velük, mert azt akartuk, hogy, hogy egyetértés legyen közöttünk a tekintetben, hogy szükség van bizonyos ö, fenntartásokra, bizonyos tevékenységekkel kapcsolatban Például a strukturális alapoknál kimondtuk, hogy vannak gyengeségek, de egyetértettünk abban, hogy a főigazgatók fenntartásait, kifogásait megfelelő alapokra kell helyezni, csak így lehet meg, megfogalmazni ezeket. Azt kérdezték, hogy mi van a vissza térő, újra meg újra megjelenő ö, kifogásokkal. Nos, hát a hiba százalék ugye a 2 százalék fölött van, és ott is marad. Eh, azt próbáltuk megállapítani, hogy az érintett eh, szakemberek mit tehetnek annak érdekében, hogy a hiba százalék lejjebb menjen. Hmm. Eh, mindenképpen szükség van egy olyan felmérési rendszerre, amely konkrétan feltárja a tényleges hibákat, és a szükséges javítási tevékenységet is beindítja. A strukturális alap esetében például a különféle eh, kifogásoknak a jellege tagállamonként más és más, például a követke, a következő években. Még valamit eh, mondanék a, a hatáskörünkkel kapcsolatban, illetve a, a, a hatályjal kapcsolatban a Galileo projektet eh, nem néztük meg, azt kihagytuk, erre most az idei évben térünk rá. Milyen észrevételeink voltak, elsősorban arra figyeltünk oda, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy a számvevőszék által feltárt hiba százalék ténylegesen csökkenjen bizonyos szakpolitikai területeken a feltárt hibák, illetve a tranzakciók irányítása, kezelése nem megfelelően történik. Itt a bizottságnak plusz munkájára van szükség. Aztán a külső segélyeknél jobb koordinációra van szükség az ellenőrzés során az érintett delegációk bevonásával. A, az érintett főigazgatóságoknak többet kell tenni annak érdekében, hogy ösztönözzék a tagállamokat a százalékok csökkentésére. A az intézmények felé készített jelentésükben sokkal több jelen, részlet van. Hogy ezt publikusra tegyük-e vagy sem, Nos, a belső vizsgálók jelentése ez az intézmények számára készül. Az összefoglaló jelentésben a lényeges elemeket összefoglaltuk a, fő, a főigazgatókkal e, e, egyeztettük, hogy minden megállapításunk valóban tény, tényszerű és, e, és valós tartalmakat tükröz. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Tavern. Köszönöm szépen, Tavern úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, amit a jelentéstevő úr említett, erre reagálnék. Van ugye egy igazgatási, és van egy um, számviteli perspektíva végrehajtották a pénzügyi korrekciók több mint 90%-át, mert a tagállamok levonták ezeket a hiba százalékokat ezek a nyilatkozatban. Most azonban a nyilatkozatok egy része a lezárás előtt áll, tehát az engedélyező tisztviselők még nem járultak ahhoz hozzá, hogy ezek a mm, számok beépüljenek az Európai Unió rendszerébe az egész nyilatkozat, a nemzeti nyilatkozatból nem vonták le véglegesen ezeket a 683-as megjegyzés, 68 sorból áll. Ha kérem, hogy olvassák el, szerintem világos és rövid, tehát ketté kell válaszolni az igazgatási és a számviteli perspektívát. Gressle asszonyra reagálnék. Ha jól értettem a kérdését, Gressle asszony, ugye a pénzügyi eszközökről van szó, a fenntartható pénzügyi eszközökről, hogy működnek-e ezek. Ugye a regionális biztos Hán urat kellene megkérdezni. Én el tudom mondani a számvételi könyvvizsgáló oldalról, hogy mi a helyzet. Ami ezeket az új pénzügyi eszközöket illeti, ezekre vannak azon tudok nyilatkozni, a számlák az éves elszámolás lezárása folyamatában a számvevőszék több mindenre ráfigyelt, amikor ők a tranzakciós oldalt vizsgálták meg. A számvevőszék kiderítette, és mi megkérdeztük a tagállamoktól, hogy részletes tájékoztatást adjanak azokról az összegekről, amelyeket a kifizető hatóságok kifizettek, de nem kedvezményezetteknek, hanem ahol ezt a pénzt az eszközökre fizették ki. Nem a teljes készpénzállományt adták ki, vagy költötték el azonnal, hanem később. Hát itt azért itt van korrektúrára szükség, nem akarok minden részletet itt kifejteni, a szemövőszék, nem akarom most megszellőztetni a szemövőszék véleményét, de azt szeretném elmondani, hogy számviteli, könyvvizsgálói szempontból ugye a 252-es sorban megta- vagy megkezdőben megtalálják, hogy mi a helyzet ezzel. Hogy a, a rendszer hogy működik, szerintem 2011-ben jobban fog működni, mint 2010-ben, és 2015 alig volt elmozdulás. Tehát a úgy tetszik, hogy mindig a tanulási fázisban vagyunk. Megkérem kollégáimat, hogy készüljenek fel ezen kérdések megválaszolására. Köszönöm szépen, mielőtt megadom a szót a jelentéstevőnek, van-e valaki a tisztelt kollégák közül, aki reagálni szeretne az elhangzott válaszokra? Greszle asszony. Köszönöm szépen. Nagyon hasznos mindig, hogyha az embernek elmagyarázzák a dolgokat. Azok, akik a strukturális alapok pénzügyi eszközeivel dolgoztak, az európai pénzekkel úgymond bankot nyitottak, és ezeket a pénzeket nem elköltötték, hanem megtartották őket, hogy azzal valamiféle hozzáadott értéket teremtsenek. Szívesen elmondom még egyszer. Tehát az volt a kérdés, hogy jól értettem-e, hogy azok, akik az eszközöket megkapták, Ezeket gyakorlatilag arra használták, hogy egy bankot nyissanak, úgymond, de nem adták tovább a pénzt a kedvezményezetteknek, hanem megtartották a pénzeket ezzel hozzáadott értéket teremtve. Jelenleg ismét a költségvetési jogszabályok révén foglalkozom azzal, ezekkel a kérdésekkel néhány fontos módosító nyújtottak be a kollégák arra vonatkozóan, hogy a jövőben hogyan járjunk el, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a final beneficiary-ről és az összegekről többet tudjunk, tehát a végső kedvezményezetről. És a következő kérdés, úgy kell elképzelni, hogy az egész összeget egyszerre fizetik ki, vagy pedig egy ilyen pénzügyi eszköz, amely akár 15-20 évig is tart, ezek ez esetben esetleg részletekben fizetik ki az eszközöket? Nekem az a benyomásom, hogy egyszerre, és nagyszerű dolog ez, hogyha egyszerre kifizetik a pénzt, amit aztán csak folyamatosan költenek el. Köszönöm szépen a pontosításokat. Odi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor is most elkezdjük a mentesítés parlamenti vizsgálatán szeretnék arra emlékeztetni, hogy arról van szó, hogy a parlament, hogy megadja, a, megadja az álláspontját, a parlamentnek egy DASZ nyilatkozattal, megbízhatósági nyilatkozattal kell rendelkeznie, amely foglalkozik az elszámolással, illetve a műveletek, a programok fenntarthatóságáról. Az Európai Bizottság kvázi megveregeti a vállát azzal kapcsolatban, hogy pozitív a véleménye az éves elszámolásról. Nem tudom, hogy a szembevőszék ugye november 10-én lesz majd egy ilyen nyilatkozat. Fontos lenne, hogyha a szembevőszék megadná a saját véleményét, álláspontját az egész helyzetről. Azt mondanám, tehát a számlákról, illetve a programokról. 2010 az első év, amikor alkalmazzuk a mentesítést a Lisszaboni szerződés égisze alatt egy egész évre vonatkozóan, 2009-ben ott csak egy töredék évről volt szó, most itt van egy egész év 2010, a szék azt hiszem, hogy most a véleményét most szerkeszti olyan értelemben, hogy megfeleljen a nemzetközi számvételi normáknak. Jó. A szék Módi úrra reagálna -e, lenne olyan kedves. Természetesen. Köszönöm szépen, elnök úr világosan fogalmaznék, Kicsit bonyolult ez a dolog, de hát így irányozta elő a szerződés. Kétfajta vélemény van. Egy vélemény az elszámolásról, a számlákról. Az elmúlt években ez a vélemény pozitív volt, tehát a számvevőszék azt mondta, hogy az éves elszámolás hűségesen tükrözte az Európai Bizottság műveleteit és pénzügyi helyzetét. Ez az elszámolás a számlákról való, ez a szemviteli vélemény. A Sziádiszori szerződés azt is kéri a szemövőszéktől, hogy készítsen véleményt a pénzügyi tranzakciók legális voltáról két vélemény, tehát a szabályosságról és a jogszerűségről szóló nyilatkozat vagy vélemény 2009-ben és 2010-ben a számvevőszék negatív véleményt készített, tehát a szabályoság, a tranzakciók, a projektek jogossága, jogszerűségéről, szabályszerűségéről a szerződést alkalmazva mindig két véleményt készített a szemövőszék, mint tettem van egy számviteli jellegű vélemény, a pénzügyi állapotot tükröző vélemény, a mérleg, ről készített vélemény, amelyet a bizottságra vonatkoztatóan adtunk ki, egy másik vélemény pedig a pénzügyi műveletek szabályosságáról, jogszerűségéről szólt. A probléma mindig a jogszerűségről a jogalapról szólt. Ez a helyzet nem változott. Beszéltünk nemrégiben a kohéziós alapokról. Nos, hát ez az az ágazat, ahol a hiba százalék a legmagasabb a szabálytalanságok miatt. Magasak a hiba számok más ágazatokban is. Átlagban a szembevőszék úgy gondolja, hogy a hiba százalék, az átlagos hiba százalék minden ágazatot figyelembe véve 2%-kal magasabb, mint a kiadások aránya. Ez a 2%, százalék, ez a küszöb, amelyet az előbb a szemveszék magának kijelölt, és úgy gondoljuk, hogy ha a 2%-ot túlhaladjuk, akkor haladják, akkor nem tudunk pozitív véleményt adni. A szembevőszék tehát ezt a 2%-ot határozta meg, mint felső határt, alatta pozitív véleményt, felette negatív véleményt teszünk ki. 2010-ben 2% felett lesz egy kicsit ez a hiba százalék, egy kicsit a 2009-es hiba százalékon is túlmutatok 2010-es év. Köszönöm szépen, biztos úr válaszolni ne a kérdésekre. To save some time, I, I csak hogy spóroljunk az idővel. Először az előadó. I had a question on... Volt egy kérdés. A kohéziós területen a hiba százalékokra nem egészen jól értettem a kérdés, hogy most miért van ez a probléma a kohézió területén. Átfogalmazom olyan a DG Regio számára, miért olyan nehéz jól végezni a dolgot? Hát vannak ugye tagállami megosztott felelősségek, de szerintem e, itt egy picit azért többet kéne mondani, mint csupán arra hivatkozni, hogy megosztott igazgatási tevékenység van. E, valami az előbb kiment a fejemből, de most beszélünk ugye a belső ellenőrök jelentéséről, illetve a 86 per 3-as jelentésről. A kérdés, hogy most tényleg ez egy belső dolog legyen, vagy, vagy menjünk tovább. A fontos az, hogy ennek a jelentésnek van egy összefoglalása, és normális körülmények között ezt ugye az összefoglaló jelentéssel együtt meg szoktuk kapni. Eh, hiszen eh, az összefoglaló jelentést csak akkor tudjuk érdemben eh, elbírálni, hogyha mindkét dokumentum egy időben áll rendelkezésre. A bizottságnak volt egy megbeszélése, ahol jóvá hagyták az összefoglaló jelentést. Olvastam ennek az ülésnek az, a, a jegyzőkönyvét. A bizottság június 1-én, azon a bizonyos ülésén meg, megjegyezte, hogy a belső ellenőrzésről készült jelentés a 86 cikk per 3-as bekezdés alapján jött létre. Azonban miért nem beszélnek a 86-os cikk negyedik bekezdéséről, mert hiszen ez tartalmazza az összefoglaló jelentést. Tehát beszéltünk arról, hogy, hogy rendelkezésre állt a teljes jelentés, de legalább ennek a, a sumázata kellene, hogy eljusson hozzánk. Tudjuk, hogy a 86 per 3-as jelentés eljutott a főtitkárhoz még áprilisban, de egyébként júniusban olvasta el én szerintem hasznos lett volna, hogyha ezt a bizonyos sumázatot legalább erre az ülésre megkaphattuk volna. Köszönöm, akkor elnök, a bizottság Greszle asszony és a, az előadó észrevételére. Köszönöm, elnök úr. Először is a 86 per 4-es alapján készült jelentést remélem, hogy ma minden parlamenti képviselő megkapta, elnézést kell kérnem azért, hogy az idei évben ez a jelentés később készült el, mint korábban, de úgy gondolom, hogy e területen is majd jobbak leszünk már jövőre. Mindenesetre a jelentés önök elé került, majd visszatérek a mentesítési kérdésre decemberben a mentesítése kapcsolatos meghallgatás során, és akkor esetleg beszélhetünk a 86 per 4-es alapján készült jelentésről is. A kohézióval kapcsolatos helyzet, nos, először is úgy gondolom, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy a bizottság végrehajtott jó néhány nagyon fontos lépést, cselekedetet e, e, e területen. Nyilván az adott jogi kereteken belül tudtunk csak mozogni. Szerencsére ugye a jelen jogi kereteken belül a bizottság, illetve sajnálatos módon a jelenlegi keretek között a bizottság hatásköre viszonylag korlátozott, ez aggaszt bennünket, ezért az új, az új jogi keretekkel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy jelentősen erősítsék meg a bizottságnak a hatásköreit, ennek az erősítésnek az eredményeként reméljük, hogy tulajdonképpen nyomást tudunk kifejteni a tagállamok felé, hogy a szükséges jobbítást, korrekciókat végezzék el az igazgatási tevékenységük során, és ezzel csökkennek majd az adott területen jelentkező problémák. A közbeszerzések kérdése, itt is két oldalról van szó, a hibák jelentős része a közbeszerzésekhez kapcsolódik, ugye a pénz érmének két oldala van. Egyrészt ugye egyszerűsítenünk kell az eljárásokat, az új rendelet, illetve az új irányelv erre tesz majd javaslatot a közbeszerzésekkel kapcsolatban. Ezzel egyidejűleg azonban a közbeszerzés szabályait mondjuk hibamentesebbé kellene tennünk, illetve olyaná, amelyek egyértelműek a tagállamaink számára, új szabályokra van szükség, ezek érkeznek majd. Most az a nehézség a helyzet további javítása kapcsán, hogy a, hogy egyszerűen a jelen, a meglevő jogi keretek között tudunk csak mozogni. Egyetértünk, gondolom valamennyien, hogy elég nehéz ezeken a kereteken belül az adott programozási periódusom periódus alatt jelentős változásokat létrehozni adva van egy jogi keret, ezeknek, ennek a keretnek hatékonyan kell működnie. Ezért tehát vannak bizonyos projektek, amelyek a jelen jogszabályok alapján elfogadhatóak, például a kifizetések megakadályozása vagy felfüggesztése, aztán a helyszíni vizsgálatok, on the spot checks, ezek is nagyon fontosak, hiszen Ezeknek az eredményeként kerülhet sor bizonyos kifizetések megakadályozására. Szándékunk, hogy megvizsgáljuk azt, hogy helyszíni vizsgálatokat végezzünk, ne csupán a dokumentumok hitelesítésére vonatkozanak ezek, hanem tovább is léphessünk. Pillanatnyilag ez a realitás és Hán biztos úr itt lesz a parlamentben, amikor a kohéziós politikával kapcsolatos meghallgatást tartják. Ez az ő programjának is egy fontos része lesz, és biztos vagyok benne, hogy ő még inkább érdemi részletekkel tud majd szolgálni, úgyhogy ő személyesen foglalkozhat a kohéziós problémákkal. Elnök, köszönöm előadó úr, az utolsó szó jogán. Rövid leszek. Először is köszönöm a számvevőszéknek, amit mondtak, mert amit mondtak arról, hogy mit adnak majd nekünk az éves jelentésükben, tehát egy nyilatkozatot ö, ö, ö, kaptunk tőlük. Nagyon jó lenne, hogyha a jelentésükben elmondanák, hogy mi a véleményük a saját éves jelentésükről és a szintetizált jelentésről, én nagyon, nagyon remélem, hogy ezek a dolgok olvashatóak lesznek, mert ne feledkezzünk meg arra tényről, hogy az éves jelentésben azért az is praktikus, hogy visszatekintsünk, és az említett két dokumentumot újra gorcső alá vegyük, nézzük meg, hogy mit tartalmaznak, nehogy az legyen, hogy megszép, meg akarják szépíteni azt, ami a bizottságnál történik. És még valami, és szerintem vissza kell térnünk a kohézió kérdésére, különösen akkor, amikor a bizottságnak a tulajdonosi szerepéről van szó, meg kell vizsgálnunk azt, hogy, hogy hogy dolgoznak a fizetések megszakításával, hogyan fejtenek nyomást a tagállamokra, hogy helyesen járjanak el. Tehát lejjebb kell ásnunk, még egy szinten lejjebb. Nem csak a fizetés megszakítását kell megnézni, hanem azt is, hogy mikor lehet újra beindítani a fizetési mechanizmust, hogy erősebb legyen a mechanizmus. Tehát tudni kell az érintetteknek azt, hogy a megszakítás okát fel kell számolni, el kell hárítani, még mielőtt a kifizetés folytatására sor kerülhet. Én úgy gondolom, hogy erre mindenképpen vissza fogunk térni, még a mentesítési eljárás során. És amint mondtam, hogy szerintem nagyon fontos a bizottság oldalán a tulajdonosi szerep biztos vagyok benne, hogy a mentesítési eljárás során visszatérünk arra is, amit Gressle asszony mondott, a, a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kérdések. Én igazából még nem tudtam teljesen felfogni, hogy a pénzügyi technikai eszközök, financial engineering instruments angolul, vajon mit jelenthet, de lehet, hogy ezek akkor léptek akcióba, amikor a parlament lezárta a számlákat. Elképzelhető, hogy az auditálás szempontjából ez az egész konstrukció teljesen korrekt, de ugye maga az a tény, hogy itt szükség van fellépésre. Ez felhívta a figyelmemet arra, hogy ezt a bizonyos pénzügyi tervezési eszközt, financial engineering instrumentet bizony szorosabban meg kell vizsgálnunk. Most pillanatilag én magam gondolkodom rajta, próbálom teljes mértékben megérteni, és ennek alapján átgondolom, hogy vajon ezt a kohézió területén hogyan lehet alkalmazni. Egyéb iránt pedig szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért, hogy jól lehet későn, de azért mégiscsak megküldte a számunkra ezt a bizonyos összefoglaló jelentést majd decemberben. Ennek a jelentésnek az alapján nyugodjanak meg, lesznek kérdéseink önök felé. Egyébként mm, jobb lett volna korábban megkapni, felkészüléshez hasznos lett volna, de nem baj, hogyha később jött, az nem jelenti azt, hogy nem használjuk fel. Köszönöm még egyszer. Klaus, this. Jó, akkor ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk. Ráterünk a következő. Novemberben közzéteszi éves jelentését a számbevőszék, és remélhetőleg eh, javulásról lehet majd hallanunk az elmúlt évhez képest. Most pedig rátérünk a négyes napi rendi pontra, ötös számú 2011 per 5-ös külön jelentés az egységes támogatási rendszerről. Az eredményes pénzgazdálkodás javítása érdekében megoldandó problémák. Megadom a szót Herbrandi úrnak. Ő jelentés. voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. amíg a biztos úr kezet ráz itt egyesekkel, én elkezdem a témát. Egy nagyon technikai jellegű témáról van. 2009-ben 29 milliárd euróról van szó. Ez egy elég nagy részét képezi az Európai Unió költségvetésének. Kezdem először is a számbevőszékkel. Köszönöm szépen Kratel úrnak a jelentést, és a kiváló együttműködést. Igaz ez az Európai Bizottság tekintetében is. Csolos biztos úr nagy mértékben hozzájárt az együttműködéshez, és természetesen köszönöm a Költségvetés Ellenőrző Bizottság titkárságának is. Azt hiszem, elnök úr, hogy időben megkaptuk a szembevőszék jelentését. Jövő hét szerdán az Európai Bizottság előterjeszti majd a közös agrárpolitikára vonatkozó javaslatait. A biztos úr magyarázatából az derült ki számomra, hogy a szembevőszég javaslatának, javaslatainak nagy részét figyelembe veszi a bizottság. Két fő kritikus pont van, ami a jelenlegi rendszert, rendszert illeti. Először is a nem elégséges definíció, ami a gazdaság, mezőgazdasági tevékenységet, a gazdákat illeti és a támogatható földterületeket. A tagállamokban ebből kifolyólag sokszor nem megfelelően hasznosítják az eszközöket, a számvevőszék jelentése konkrét példákat is felsorakoztat olyan területekről, amelyek a legnagyobb jó szándéka sem tekinthetők mezőgazdasági területeknek, mégis mezőgazdasági támogatásban részesülnek, igaz ez olyan gazdák esetében is, akik már nem tevékenykednek mezőgazdákként, de még mindig hatalmas támogatásokat kapnak Brüsszelből. Igaz ez az európai agrárpolitika egyéb részeire is. A szembevőszék egy nagyon jó jelentést készített a környezetvédelem és mezőgazdaság területén történő támogatásokról. Itt is ugyanez a következtetés, a pénz nem oda kerül, ahova kerülnie kellene. És mivel évente 29 milliárd euróról van szó, ez egy igen erős bírálat. Ez volt az első pont, a nem megfelelő definíciók tehát. A második pont amelyen szinten egyetértek, hogy sok, túl sok a modell van a különböző tagállamokban, 20 számoltunk össze. Az Európai Bizottság is bevezetett különböző modelleket, itt van a történeti modell, a regionális modell, a tagállamokon belül, emellett nagyon nagy a rugalmasság, így tehát a hasznosításnak, alkalmazásnak más módozata is vannak, ennek következtében a tagállamok a szabályozást úgy értelmezik, ahogyan az a legkedvezőbb a számukra. Az európai célok, amelyeket el szeretnénk érni a támogatásokkal, ezáltal veszélybe kerülnek. Ahogyan már mondtam, elnök úr, az Európai Bizottság az új javaslataiban valószínűleg átveszi ezeket a kritikus pontokat, később majd visszatérünk még erre. Én továbbra is megmaradok azoknál a javaslatoknál, amelyeket én magam is a bizottság figyelmébe ajánlanak, ajánlanék, abban a reményben, hogy átveszik őket. Először is a szabályozást célzottabban kell alkalmazni. Itt fontos foglalkozni a definíciók kérdésével. El kell kerülnünk azt, hogy azok a gazdák, akik már nem tevékenykednek gazdákként, továbbra is támogatást kapjanak a közös mezőgazdasági politika költségvetéséből. A bizottság úgy véli, hogy akkor gyorsan problémákba üthözhetünk a WTO-val. Ez valóban így van. De hát ez akkor egy padhelyzet gyakorlatilag. Mi a pénzt inkább az aktív gazdáknak folyósítanánk, ezt nem tehetjük meg, ezért nem világosak a definíciók is, így aztán azok kapják a pénzt, akiknek eredetileg nem szántunk volna támogatást. A bizottság biztosan nem tud záró jellegű következtetéseket levonni, de én mindenképpen úgy vélem, hogy egy más megközelítésre van szükséges a VTO révén, meg kell próbálnunk megoldást találni, vagy legalábbis más megközelítést, ami az agrártámogatások hasznosítását illeti. A második javaslatom az elmúlt időszakban megmutatkozott az, hogy a 7 éves kifizetési időszakban váratlan problémák léptek fel, jogalkotási hézagok, joghézagok. Jelenleg az Európai Bizottságnak igen nehéz dolga van ezen hézagok bezárásával kapcsolatosan. Az én munkadokumentumomban ezért azt javaslom, hogy a bizottságnak több feladatot delegáljunk felhatalmazást adjunk neki több helyütt, annak érdekében, hogy a nyilvánvaló joghézakokat be tudja zárni. Jelenleg nagyon komplikált a helyzet, minden tagállamnak bele kell egyezni, a parlamentnek is véleményt kell alkotnia, és hogyha nyilvánvaló, hogy a pénz rossz helyre kerül, akkor fontos, hogy legyen egy egyszerű eljárás, amely lehetővé teszi a bizottság számára, hogy bezárja a joghézagokat. Harmadik pont, itt csatlakozom a számvevőszék véleményéhez, egy radikális egyszerűsítésre van szükség a rendszeren belül, ezt nem is kell tovább részleteznem, azt hiszem. Negyedik pont, a jelenleg érvényben lévő rendszer nagyon erősen a már tevékeny gazdákon orientálódik, és az új gazdáknak nagyon nehéz betörniük a piacra. Összefügg ez a történeti modellel is. A támogatás a korábbi rendszeren alapul, aki korábban nem kapott támogatást, az ma sem kaphat ennek révén, és a regionális modellben is problémák keletkeznek ezáltal. Aki újonnan szeretne betörni a piacra, nagyon nagy nehézségekkel szembesül. Egy olyan ágazatban, amely véleményem szerint sokkal dinamikusabban is működhetne. Ezáltal korlátozzuk az innovációs lehetőségeket is egy olyan ágazatban, amelynek nagyon nagy szüksége van az innovációra. Egy további kritikus pont, további bírálat, azok, akik újonnan szeretnének betörni a piacra, tehát nehézségekkel szembesülnek, és az innovációt korlátozza a jelenlegi rendszer zárásképpen egy általános megjegyzésem lenne elnök úr, és ez egyben egy központi jelentőségű kérdés is, hogyha látjuk, hogy hogyan működik jelenleg a rendszer, a tagállamok nagyon nagy rugalmasságot követelnek, nagyon nagyok a különbözőségek a tagállamok között és a tagállamokon belül is. A tagállamok azt szeretnék, hogyha rugalmasabban lehetne alkalmazni az európai támogatásokat. Hogyha azonban megnézem a számbevőszék jelenlegi jelentését, a mezőgazdasági és környezetvédelmi jelentést is megnézem, illetve megnézem a jogszerűtlenül kifizetett támogatások visszafizetéséről szóló jelentést. Nagy különbséget látok a között, hogy mi itt Brüsszelben milyen európai célokat fogalmazunk meg, és aztán hogyan történik a végrehajtás a tagállamokban. A tagállamok a lehető legnagyobb rugalmasságra törekszenek, ezt követelik. Én azonban azt mondanám, hogy a tagállamok felelőtlenül bánnak ezzel a rugalmasságra, rugalmassággal. Ezek kemény szavak, de a szemövőszék három jelentése alapján az embernek az a benyomása, hogy a tagállamok sokkal inkább a gazdákkal akarnak együttműködni, mint hogy arról gondoskodnának, hogy a pénzeket azok kapják, akiknek valóban meg kell kapniuk azokat az általunk definiált kritériumok alapján. A tagállamoknak nagyobb érdeke az, hogy minél több európai pénzt zsebeljenek be, mint az, hogy észszerűen költsék el a pénzeket. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos kérdés, amelyet felszerettem volna vetni. Itt van a szembevőszék, az Európai Bizottság is képviselteti magát. A szabályozás működéséről beszélünk itt ma, de sokkal érdekesebb lenne ezt a kérdést a tagállamokkal megvitatni. És itt nem is a tanácsra gondolok, mert hogyha a tanács küldi el a képviselőit, akkor a soros elnökség képviselteti magát, és akkor megint csak általánosságokat hallhatunk, amelyek azonban lehetetlenné teszik, hogy az egyes tagállamokkal beszéljük meg a problémákat. Mi vagyunk a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság, és úgy gondolom nyilvánvaló, hogy azon esetekkel kell foglalkoznunk, ahol a legnagyobb problémák mutatkoznak, és jelenleg erre nincs módunk, mert ehhez az adott tagállamok illetékes miniszterével kellene tudnunk beszélni. Az adott tagállam illetékes minisztere kellene, hogy nyílt eszmecserét folytasson itt velünk. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr. Köszönöm szépen a számbevőszéknek nem csak ezt a jelentést, hanem a többi jelentést is. Egy nagyon világos, kritikus jelentésről van szó, de joggal kritikus, és köszönöm a bizottságnak is a kiváló együttműködést ezen túlmenően és nagy érdeklődéssel várom a kollégák reakcióit. Köszönöm. Mr. Kripte, if you... úr, ha szót kér, ha valamit szeretne mondani. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy bemutassam a számbeszőszék külön jelentését. A jelentéstevő beszámolóját követően azt hiszem a legjobb az lenne, ha néhány pontosítást hajtanék végre, néhány megfigyeléssel kapcsolatban, amelyet a szembevőszék sziktet. Ha tetszik, egy kicsit technikai megjegyzéseket fűznék a kritikákhoz, mármint ami a jelenlegi egységes kifizetési rendszer végrehajtását illeti. Nos, ezt hogyan is szeretném? Szeretnénk újra definiálni a kap cégkitűzéseit. Ezek 2013 után lépnek hatályba ezek az új feltételek. Azt hiszem, hogy így kell megfigyelni az egységes kifizetési rendszer aktualizálási igényét. Én azután a megjegyzéseimet három konklúzió, konklúzió köré csoportosítanám. Az első konklúzió a szemövőszék részéről a jogalkotás, a jogszabály, amely az egységes kifizetési rendszerhez kapcsolódik annak mai formájában, nem koherens, nem felel meg annak, hogy hat a, az agrár tevékenység, termelés, ösztönzését céloznánk meg, illetve a gazdálkodók igényeit vennénk figyelembe. Két szinten beszélnék. Jogalkotás, európai jogszabályok, illetve azok tagállami végrehajtásáról szeretnék szólni. Ami az európai jogszabályokat illeti, vonatkozó rendeletet. Jelenleg az európai rendelet, amely hatályban van, az egységes kifizetési rendszert a valódi termelőkre vonatkoztatja, akik valódi mezőgazdasági tevékenységet folytatnak jogosult termelési területeken vagy termő termőföldön. Nagyon fontos tehát a mezőgazdasági tevékenység, a jogosult termőterület. Ezeket a definíciókat úgy értelmezték alkalmazásukban, hogy a kedvezményezettek köre nagyon is furcsa mód ki lett terjesztve. Az aktív termelőkön túl, amelyek a fő célcsoportja a kapnak, mások is bekerültek ebbe a kedvezményezetti körbe. Megjelentek új kedvezményezetek, amelyek nem léteztek az eredeti elképzelések szerint. Az új kedvezményezetek, ahol nem létezik a termelő tevékenység, ezek gyakorlatilag, vagy pedig csak melléktevékenységük, mégis kapnak ilyen kifizetést a lehető leglegálisabb módon, mert rendelkeznek termőfölde vagy termőterülettel. A számövőszék jelentéseiben már utalt arra, az éves, korábbi éves jelentésekben, például a vasúti társaságok, repülőtársaságok, sportklubok, szabadidős központok, <clears throat> kempingek, néhány önkormányzat a város közepén elhelyezkedő közparkját is ilyen mezőgazdasági termelő területnek nyilvánította. Most hát erre felhívtuk a figyelmet, hogy ez itt azért vannak visszáságok. Most vannak befektetők, akiknek egyáltalán nem érdekes a termő tevé, termelő tevékenység hanem egyszerűen befektetésnek tekintik ezt az egységes kifizetési rendszert. A pénzügyi befektetők fellépése azért lehetséges, mert a jogszabály egy olyan kifizetési jogosultsági piacot hozott létre, amely független a termő területektől. Még egyszer szeretném elmondani, egy pici példával élnék, nagyon sokat mondó, de nem egyedi. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó felfedi a dolgok miben létét. Ezt a példát a szemvevőszéki jelentésből veszem. Egy kedvezményezett 2008-ban 200 ezer euró értékben kapott támogatást, kifizetési jogai vannak, tehát megvásárolta a kifizetési jogosultságot, 200 ezer euró értéket kapott, értékben 5 éven keresztül 1 millió eurós jövedelmet biztosított ennek a kedvezményezetek 2013-ig, tehát a jelenlegi rendszer végéig. Jogai jogosultsága aktiválásához ennek a befektetőnek földdel kell rendelkeznie. Hogy földdel rendelkezzen a befektető, alacsony áron, 8000 euró értékben, évente ennyi összegben 45 hektárnyi legelőt bérel. 45 hektárnyi területet 8000 euróért bérel, egy hegyvidéki területen található, nagyon rossz minőségű területről van szó. A termő területek jó feltételek között tartás érdekében legeltet nyilvánvaló állatokat ezen a legelőn. Na most 200 ezer eurós befektetéssel 1 millió eurónyi jövedelmet lehet generálni 5 éven keresztül. Hát öt, ötszörös a ö, megtérülési arány, hát ez egy nagyon kellemes dolog, ilyen kis befektetés mellett ekkora jövedelemre szeltenni. Na most ezzel a példával zárnám. A második szint, hogy hogyan alkalmazzák az európai jogszabályt a tagállamok. A nemzeti hatóságoknak nagy mozgásterük van arra, hogy definiálják az alkalmazási, gyakorlati ö, intézkedéseket. Ezek az alkalmaz, alkalmazási intézkedések nem mindig pozitívak a termelés szempontjából. Nagyon-nagyon az eltérés tagállamoként, és nem mindig segítik elő a mezőgazdasági termelő tevékenységet, termelékenységet. Több tagállamban például vannak marginális termőterületek, amelyek nem alkalmasak mezőgazdasági tevékenység folytatására, amelyek erdős területek, amelyeket hagyományosan um, ideiglenes legelőként használnak. Ezek olyan területek, amelyek jogosultak, más tagállamban viszont nem jogosultak arra, hogy támogatási kifizetések alapját képezzék. Vannak fényképek, azt hiszem a föld, az, a jogosultság nagyon is sokféleképpen értelmezhető. Vannak erdős területek, amelyeket nagyszerű, termékeny búza mezőnek lehet felhasználni. Hát az mindenki látja, hogy ez egy abszolút helyzet. Egy második példa a nemzeti hatóságokra vonatkozóan. Az egységes kifizetéshez való hozzáférés nem, ele- nem elegendő a termőföld, hanem jó minőségű, ugye vannak ezek a HMA-k, a helyes mezőgazdasági és környezeti tevékenységek vonatkozó kritériumok, a HMA-k kapcsán a nemzeti elvárások, HMK-k általában nullával egyenletőkják. Van olyan tagállam, ahol ez a HMK, ez nem jelent semmit. Vannak olyan területek, a természeti, természeti területeken lévő parcellák tulajdonosai kapnak támogatást annélkül, hogy bármilyen tevékenységet folytatnának. A korábbi rendszerben egy ilyen föld tulajdonos semmit nem kapott volna. Ez az első konklúzió, amelyet a számvevőszék levont. Ki lett terjesztve nem indokolt módon kiterjesztették a kedvezményezettek körét. Második konklúzió, második megjegyzés. A jelenlegi összetételében az egységes kifizetési rendszer ellentmondás jelent önmagában, mert egy részről célja ennek a rendszernek egyéni termelők jövedelmének biztosítása, Másrésztről ez a támogatás úgy van szétosztva a termelők között, hogy nem veszik figyelembe az egyes termelők különleges helyzetét. Két példát adnék ezzel az eloszlási problémával kapcsolatban. Egy részről a támogatás kapcsolódik a termőterülethez, annak nagyságához. Tehát a támogatás a korábbi rendszerhez hasonlóan alapvetően kiszámú nagy üzem a kedvezményezett. A jelentésben látják ennek a részleteit, de négy számoladattal szeretnék élni. 2009-ben 0,4 százalék, 0,4 százalék a kedvezményezeteknek 13 százalékát kapta meg a teljes kifizetés értékének. 100 ezer euró kedvezményezetként. 80 8%-a a temelőknek kapta meg kevesebb, mint 10 ezer eurót. Tehát 10 ezer, 10 ezer eurót kaptak a kicsik, 100 a nagyok. ezer eurót. Nos hát, ami a támogatások egyensúlyát illeti, az elosztás igazságosságát, hát látják ezt a példát. Ami az egységes kifizetést illeti, ez a mai formájában nem tükrözi a termőföld minőségi fenntartásának költségeit azt gondolom, hogy a valóban termékeny termőterület karbantartása más költséggel jár, mint például egy erdős terület megfelelő termelékenységi rátájának fenntartása. A támogatás tehát nem foglalkozik a temőterületek minőségével, különleges jellemzőivel, sem azt sem tükrözi az egységes kifizetési rendszer, hogy mit kapnak azok a termelők, akik a HMK-t is betartják, akik odafigyelnek a, a tájképre, a környezetvédelemre. A harmadik utolsó pont. Az egységes kifizetési rendszer egy nagy kategóriának tesz eleget, nagyon sok lehetőséget biztosít a tagállamoknak. Kiszámították, hogy mintegy 20 különböző egységes kifizetési modell létezik az Európai Unióban. Ne aggódjanak, nem fogom most ismertetni a 20 modellt, egy modellt szeretnék ismertetni, ami a központi vagy a fő modell, ez a történelmi modell. A történelmi modellt 11 tagállam fogadta el a 17-ből. Ebben a történelmi modellben a, a kifizetések összegét a közvetlen támogatás a referenc időszakban kifizetett támogatást illeti 2001-2002-ben. Ez a referencia időszak. A három év átlaga határozza meg, hogy hektáronként mennyi támogatásra jogosult a termelő. De idővel az egységes kifizetés összege egyre inkább eltávolodott a valódi termelési körülményektől. Az új termelő, kiváltképpen az ifjú gazdák, akiknek nem volt tíz éve semmilyen mezőgazdasági tevékenység a referenci időszak idején, ha le akarnak telepedni, meg kell venniük a piacon egységes kifizetési jogosultságokat. Most, hogy ez akadályt gördít az újonnan érkező gazdák számára, és hát ugye az az igazság, hogy szeretnénk megfiatalítani az agrárszakmát. Most nem fogok kitérni a számbevőszék javaslataira, ajánlásaira, mert ezek az ajánlások ezekből a megfigyelésekből adódnak, ha az önök előadója részletesen ismertette ezeket, nem hiszem, hogy itt volna az ideje annak, hogy ezeket megismételjem. Az ajánlásokat a szemvevőszék megtette, abban a reményben, hogy figyelembe veszik azokat, amikor újra definálják a kapot 2013-tól következő időszakban. Elnök úr, ha nem szeretném befejezni anélkül, hogy köszönetet mondanék Gebrandi úrnak, hiszen nagyon nagy érdeklődést tanúsított a munkánk iránt. Köszönöm a nyílt és kooperatív szellemet, amely jellemezte a tárgyalásainkat. munkatársainak is köszönöm ugyanezt a szellemiséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Észrevételeket szeretnék kérni a bizottság részéről. Először is tehát bizottság, Burkhardt úr, igazgató úr, köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg először is, hogy gratuláljak önöknek, illetve önnek személy szerint az utóbbi kinevezéséért. Minden sikert kívánok ebben az új minőségében. Elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Én magam is szeretnék köszönetet mondani mind a számvevőszéknek, illetve Herbrandi úrnak, az előadónak, az észrevételeikért és az a javaslataikért. Mindegyik valóban nagyon értékes, értékesen hozzájárul közös célunkhoz, nevezetesen ahhoz, hogy tovább javítsuk az egységes támogatási rendszert, Azért, hogy megfeleljünk a mai európai mezőgazdasági terület új kihívásainak. Az Európai Számfordőszék mindig is fontos szerepet játszott a reform előkészítése során. Ez még előttünk van, a bizottság pedig először elfogadja, majd nyilvánosságra hozza jogalkotási javaslatait a kappal kapcsolatban. Ez a 2014-től 2020-ig terjedő időszakra vonatkozik majd. Nem akarnék a jogalkotási javaslat részleteibe menni, nem akarom ezeket most eléjük, önök elé de vannak javaslatok, amelyeket Gerbrandi úr és Kretán úr egyaránt említett és itt szeretném elmondani, hogy természetesen a bizottság tudatában van a felszíre hozott problémáknak, és mindenképpen úgy érezzük, hogy jó irányba lépünk a problémák megoldásával kapcsolatban. Az első fontos kérdés, amit Gerbrandi úr a fogalom meghatározásoknak nevezettet, az aktív farmer, a föld jogosultsága, a mezőgazdasági tevékenység például. Kreten úr az imént hozott példákat, mondhatjuk, hogy ezek extrém példák, mert gyakorlatilag a jelen rendszerben nem ezek a, az általános esetek, de ezekkel is foglalkoznunk kell, és ezeket a kiskapukat, ahogy Gerbrandi úr is mondta, bizony be kell zárnunk. A három fontos fogalom meghatározás, amely meghatározza a rendszerhez történő hozzáférést. Nos, ezeket átdolgozzuk, és új fogalommeghatározásokat hozunk majd, konkrétabban fogalmazunk. Ahogy ön mondta, Gerbrandi úr, kitartunk a, a szétválasztott kifizetések elve mellett, sokkal könnyebb lenne azt mondani, hogy szépen visszamegyünk a régi szép időkbe, ismét összekapcsoljuk a kifizetéseket a termeléssel. Ez lenne a legcélzottabb megoldás így lehetne reagálni arra, amit a számvevőszék mondott, hogy, hogy ösztönözzük a magasabb termelékenységet. De a múltban már megtanultuk, hogy nem ez a követendő út. A, biz, a bizottság a javas, javaslatában kitart amellett, hogy a legnagyobb részben a, a szétválasztott fizetés mellett marad, a lényeg az, hogy egyrészt fenntartsuk ezt a szétválasztott kifizetési mechanizmust, ugyanakkor azonban jobban írjuk körül, jobban definiáljuk azokat az eseteket, amelyek révén hozzá lehet férni a rendszerhez. Az elhangzott modellekkel kapcsolatban nagyon egyértelműen tudok fogalmazni a bizottság teljesíteni fogja azt, amit a szemevőszék és a raportőr egyaránt kért. Nos, itt az idő, hogy egy egységes modellt dolgozzunk ki, nem történeti példákra építkezünk. Most az általunk jelenlegi regionális modellt veszük alapul. Aztán a, az elosztás a farmerek között Kreftán úr adott számokat arra vonatkozóan, hogy kik a kedvezményezettek. A bizottság itt egy nagyon kemény limitálási szabályt fog majd letenni az asztalra. Ez egyrészt progresszív, ugyanakkor egy bizonyos összegnél egyszerűen plafont szab a kifizetéseknek tehát maximalizáljuk a kifizetéseket, e, a felső limit alatt pedig egy progresszív sávozása lesz a kifizetéseknek. Szerintem így jobban alá tudjuk támogatni, támasztani a jövedelem támogatásnak a rendszerét. A közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy nem egészen egyértelmű, hogy a közvetlen kifizetéseket miért is szoktuk folyósítani. Az egyik új elem a javaslatunkban az, amit mi úgy nevezzük, hogy a kap kizöldítése. Ez már a több éves pénzügyi keretben 30%-kal szerepel, tehát a közvetlen kifizetések 30%-a közvetlenül a környezetvédelmi intézkedésekre fordítható lesz. Herbrandi úr az ön számára az fontos, hogy ezek az intézkedések az Európai Unió szintjén egyértelműen meghatározásra kerültek. <clears throat> Tehát a saját mérlegelési jogkör korábban hatalmas volt, itt most az új változatnál szinte nulla lesz a célzott támogatásnál a másik elem, hogy bevezetjük a fiatal farmerek számára folyosított kifizetés, kifizetéseket. Kreten úr utalt erre is. Ez a normál közvetlen kifizetéseken felül egy külön támogatás a fiatal gazdálkodók, fiatal farmerek számára. Két példát mondtam. Így szeretném szemléltetni, hogy szeretnénk egyértelművé tenni, hogy mi magunk is szükségesnek tartjuk, hogy jobban célozzunk, célzottabbak legyenek a támogatások. A másik, ami nagyon fontos volt Gerbrandi úr felszólásában, és jogos, több pénzt kell fordítanunk a kutatásra és innovációra hogy a bizottság eh, anyagára gondolok a több éves pénzügyi eh, kerettel kapcsolatban, láthatjuk, hogy eh, a kutatás illetve mezőgazdasági kutatás és innováció fejezet cím alatt drámai módon megnövekedett a félretett összeg. Úgyhogy most meg kell találnunk a megfelelő módot arra, hogy ez a félretett pénz a megfelelő projektekbe áramolhasson be. Tehát a farmok, a gazdaságok szintjén immár megvan a lehetőség arra, hogy jelentősen növekedjen az innováció. És végszóként, vagy utolsó észrevételként rátérnék arra, ami nagyon fontos volt az előadó számára, a tagállamok kérdése. A tagállami rugalmasság. Nos, erre szükség van, hiszen nem lehet mindenkit egy kalap alá venni a mezőgazdaság területén. Borzalmasan eltérő gazdasági struktúrák, konstrukciók, elrendezések vannak, tehát abszolút fontos, hogy bizonyos mozgásteret meghagyjunk a tagállamok számára, de ahol jobban tudunk tenni dolgokat, ahol többet tudunk tenni, az ott van, hogy hogyan írjuk körül a azokat a, a köröket, amelyeket tagállami hatáskörben ö, hagyunk. Gerbrandi órat üdvözlöm, és öröme hallottam tőle, hogy ö, általában csak ott látjuk a szabályaink megvalósulását, ahol valami hiba van. Mi a jogalkotási javaslatokban olyan dolgokat fogalmazunk, meg, ahol azt látjuk, hogy a hatásköröket át lehet adni a bizottság számára. Az a lényeg, hogy gyorsan tudjunk reagálni a felmerülő kérdés, kérdésekre. A szabályok nagyon bonyolultak. A számvevőszék is bemutatta számunkra, hogy a tagállamok gyakran saját értelmezésben alkalmazzák a jogszabályokat tehát a bizottságnak jobb, hatékonyabb eszközökre van szükség, nem csak a szabály sértési eljárásra, amely két-három évig is elhúzódhat, annak érdekében, hogy orvosolni tudja a fogyatékosságokat. A bizottság a jogalkotásért javaslatát jövő héten közreteszi, amennyiben ezt elolvassák, látni fogják, hogy nagyon-nagyon sok dolog abból, amit a számvevőszék javasolt, illetve amit a, az előadó is megemlített. Nos, ezek közül, a témák közül nagyon sokkal foglalkoztunk, úgy érezzük, hogy kezeltük ezeket. A továbbiakban a parlament és a tanács, valamint a bizottság közötti párbeszédben kell majd tisztáznunk a részleteket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megnyitom az eszmecserét. Első hozzászólónk Reszle asszony. Köszönöm szépen a számbevőszéknek, ez egy nagyon jó jelentés. Én nagyon szeretem az ön konyhájában készült jelentéseket. Az ember azt kérdezi, hogy mit lehetne még tenni. Hát ami a... Nagyon-nagyon jó ez a jelentés. Nagyon szép jelentés, köszönöm szépen Némete Vált köszönöm, de azt a kérdést teszem fel, ami, az á, ami a hatályt életi. Ugye az éves kifizetések egyharmadát eh, illeti ez a jelentés. 30 milliárd euróról van szó. Ezek az egységes kifizetések. Miért érkezett ilyen későn ez a jelentés? Öt évvel később készült el, mint kellett volna szerintem. Sokkal korábban kellett volna tudnunk valamit, hogy fel tudtunk, akkor fel tudtunk volna lépni a jelentés most azt a gondot okozza, hogy nem tudunk már mit tenni. Reménykedünk a jobb időben. Most már nem nagyon tudunk belenyúlni a rendszerbe. Hát költségvetési ellenőrként rossz tapasztalataim vannak az, amikor várunk a jobb időkre, szép időkre. Még tudtuk, hogy sok gyenge gondja volt ennek a jogszabálynak, sokszor foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, a golfklubokra gondolok, aztán rossz volt a sajtó visszhangja is ennek a témának, minket céloztak meg a újságírók. Miért ilyen későn készült el a jelentés? Ön nem gondolta, hogy mi meg tudjuk változtatni a jogszabályokat, vagy a számvőszék nem gondolta ezt? Aztán föltenném azt a kérdést, hogy mi a véleménye önnek? Az egységes kifizetéseknek az indokoltsága azt is jelenti, hogy az Európai Unióban szeretnénk egy versenyképes agrár ágazatot kidolgozni. 10 millió gazda van az EU-ban. Hát azt hiszem, hogy csak részlegesen nevezhető az európai agrár ágazat versenyképesnek. Én egy mezőgazdasági területről származom. Júliusban Magyarországon jártunk, és láttuk, hogy az átlag üzemméret 2,5 hektár az átlag üzem vagy gazdaság mérete. Nem tudom, hogy így marad -e ez. Hogyan lehet irányítani, hogyan lehet konkurensebbé, versenyképesebbé tenni a mezőgazdaságot. Ugye 55 év felettiek, a gazdák 60% 55 év feletti. Jó lenne esetleg az egységes kifizetések egy részét arra használni, hogy ki tudjanak lépni az idősebbek, mert nagyon nagy az elszegényedés az agrárágazatban, kellene kilépési lehetőséget garantálni, és belépési lehetőséget garantálni a fiataloknak. Kilépés az idősebbeknek, belépést a fiatalabbaknak. Erről is szeretnék valamit tudni. Hogy a területtől való leválasztás nem azt jelenti automatikusan, hogy csak a történelmi modell képzelhető el. Szeretnék erről is többet hallani. Van-e remény arra, hogy az aktív mezőgazdaság támogatása valóban, valóban 30%-kal a zöld területben elképzelhető-e. El tudom képzelni, hogy ezt a jogszabályt is hogy lehet megkerülni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem látok senki más a tagok közül, aki szót kér. Az összegzés, a jelentés tevővé, ha kér szót. Yes, uh, thank you, Chairman. Sorry, I forgot. Odi úr. Elnézést kérek, Odi úr. Nagyon röviden köszönetet szeretnék mondani a számvevőszék tagjának azért, hogy ilyen, hogy is mondjam, nem mindenre terjed ki a jelentésben, de köszönöm szépen, hogy szólt arról, hogy milyen viselkedési minták vannak, amelyek ugye nem voltak betervezve annak idején. A célkitűzések, a 2003-as reform idején arra vonatkoztak, hogy fenntartsuk a mezőgazdasági ágazatot, és hogy megfeleljünk a WTO előírásoknak is. A WTO azt követelte, hogy ne legyen olyan közvetlen kifizetés a temelők számára. Ugye most hát a VTO tárgyalásokat a bizottság irányításával most kezdtük meg, kicsit későn érkezett a jelentés valóban, de szerintem jókor érkezett ez a jelentés mégiscsak a VTO-s tárgyalásokat életően. Most nem tudom, hogy a forgalommal kellene összekötni, hanem inkább a jövedelemmel. Amikor vannak válságok, amelyek hatással vannak a jövedelmekre, ezt az elmúlt években látjuk néhány ágazatban, nem minden ágazatban, de például a gabona, ágazat, a gabona ágazatban nem, de az állattenyésztésben igenis nagy hatása volt a válságnak a jövedelmere. Tehát nem a, ne az éves forgalmat nézzük, Hát azt hiszem, hogy rá kellene tapintanunk a fájó pontra. A bizottság, a számövőszék kíván -e reagálni az elhangzottakra? Nem, akkor a jelentéstevő, de úgy tűnik van valaki, aki szeretne reagálni. A számövőszék talán szeretne reagálni. Elnézést nem vettem észre, hogy az elnök. Számövőszék, kérem szépen. Igen, elnök úr, nagyon rövid megjegyzést tennék. Hogy miért ilyen késő? Sajnos minden számvevőszék jelentőség, jelentésnek egy sajnálatos tulajdonsága, hogy utólag születnek meg. Hát ez, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Az egyszerű oka ennek az, hogy auditálni kell valamit, mielőtt az auditálási jelentés megszülethetne az új szakpolitikát 2003-ban definiálták, de 2005-ben lépett csak hatályban, és amit önöknek prezentáltam, az számos auditnak a végeredménye 2006 és 2010 között, ez 17 tagállamban zajlott, hát időigényes a folyamat. Egy enyhítő hozzászólás még, el kell mondanom, hogy az információk bizonyos elemeit különféle számvevőszéki éves jelentésekben már közreadtuk. Most az a különbség, hogy ezúttal minden korábbi elemet kvázi egységes keretbe tudtunk rendezni, és összegezni tudtuk mind azt a korábbi vizsgálatot, amelyet elvégeztünk. De hát szükségszerűen ugye későn jelentkezünk. Szerencsére azonban nem túl későn vagyunk még, észrevételeinket még mindig figyelembe tudja venni a bizottság, és szeretnék köszönetet mondani Borghardt úrnak azért, amit hallottunk. Köszönjük szépen, nyilvánvaló tudni kell a tényeket, még mielőtt kommentárt fűzünk hozzájuk. Herbrandi úr, végszó. Ex ante. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy ex ante értékelés természetesen hasznos lehetett volna a szembevűszék részéről, az új javaslatok alapján, amelyeket majd szerdán kapunk meg, nem szeretném megismételni, ami már elhangzott. Nagyon nagy a kísértés, hogy most itt vitát kezdjünk az agrárpolitikáról általánosságban véve, de hát ez nem tartozik ennek a szakbizottságnak a feladatkörébe. A mi szakbizottságunk főként a ráció alapján tevékenykedik. A mezőgazdasági vitát pedig Gyakran befolyásolják az érzelmek és a politika, kevésbé az észszerű érvek, ezért nem olyan egyszerű itt a helyzet. De egyet tudok érteni Greszle asszonya két és fél hektár üzemenként, hát ennek nincs jövője. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a politikánk ne is ezt a célt kövesse. De ez egy inkább politikai jellegű döntés, nem pedig egy olyan döntés, amelyet itt tudunk meghozni a szakbizottságban sokkal radikálisabb ötleteim is lennének a mezőgazdaság megreformálására, de hát majd el kellene beszélgetnem ahhoz négy szemköz Kreszle asszonynal, mert kellene ehhez az ő frakciójának a támogatása is. Végezetül szeretnék még egy kérdést felvetni a VTO-val kapcsolatos problémák kérdését illetően. Ott nagyon összetett a helyzet majdnem kilátástalan. Több pénzt szeretnénk ott bevetni, ahol szükség van rá, de ezt nem szabad összekötni a termeléssel, hogyha ezt aztán a történeti termeléssel összekötjük. Ez nem működik, de természetesen a támogatás részben azért kapcsolódik még mindig a termelékenységhez vagy a termeléshez. A WTO végül elfogadta az érvelésünket, de természetesen teljesen nyilvánvaló, hogy más politikára van szükség. Támogatásra, ott van szükség, ahol arra szükség van, ott kell támogatást nyújtanunk, és nem ott, ahol egyes tagállamok azt látni szeretnék. Kérdezem én, hogy mi történik, ha úgy folytatjuk, mint eddig. Lehet, hogy akkor pont ugyanazt a jelentést kapjuk majd meg az új rendszerrel kapcsolatosan, mint a régivel kapcsolatosan. Ismét új példákat sorakoztatnak majd fel azzal kapcsolatosan, hogy hogyan került a pénz oda, hova nem is kellett volna kerülnie. Végezetül szeretném megkérni szembevőszéget, hogy készítsen egy ex ante értékelést. Köszönöm szépen, most várjuk a bizottság javaslatait jövő szerdán, és azt hiszem, hogy jó dolog lenne, hogy amikor az Agri Bizottság megfogalmazza véleményét, jó lenne, hogyha a mi bizottságunk tanácsot adna az Agri Bizottságnak a véleményére kapcsolatban, és akkor meg lenne az ex ante. Aztán a bizottság és a számbevőszék örömünkre szolgálna, hogyha ellátának minket javaslatokkal, tanácssal. Most pedig ezt a napi rendi pontot is kipipálhatjuk, rátérünk az ötös napi rendi pontra, Európai Szemövőszék külön jelentés a 6 2011, hatékonyak voltak az ERFA által társfinanszírozott idegenfogami projektek. Először is Vaughan úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én köszönöm a számvevőszéket. Én rövidre fogom mondandómat, remélem a kollégák már megismerkedtek ezzel a dokumentummal, el is olvastak. A kollégák látták a bevezetőből, hogy az turizmus egy fontos iparának az EU-ban, 10 millió embernek ad munkát a turizmus az Európai Unió területén. A kollégák látják a háttérinformációból, hogy 0,6 millió eurót kaptak az ERFA-ból 2000 és 2006 között. Bocsánat, 4,6 milliárd euró. Nos, ami a számvevő szék jelentését illeti, nos, hát a célkitűzéseket illetően Látják, hogy a szemövőszék mit is talált. A szemövőszék véleménye megállapodása jók. 37%-a ehm, a projekteknek elősegítette a turizmust, 50-valahány százalék eh, fenntartotta a foglalkoztatás, 94%-a a létrehozott munkahelyeknek fenntarthatónak tűnik, de mint mindig a szemövőszéknek van néhány eh, problémája. Többek között nagyon sok esetben azt találták, hogy a finanszírozás nem függött a munkahelyek támogatásával, tehát nem mindig tűztek ki megfelelő célokat. A monitoring és értékelés nem került végrehajtásra, akkor sem, amikor a projekt elején meghatároztak célkitűzéseket. 42%-a a kedvezményezeteknek úgy gondolta, hogy az ERFA kifizetések adminisztratív terhet róttak rájuk. Látják a jelentésben és a bizottság válaszában arról van szó, hogy a kohéziós politika közös megosztott menedzsmentrendszerben kerül végrehajtásra. Fontos, hogy a cégkétyüzéseket betartsuk, egyszerűsítsük az eljárásokat, ezeket részben be is vezették, amit az egyszerűsítést, ami a saját ajánlásaimat illeti, Üdvözlöm azt a tényt, hogy nagyon sok projekt pozitív kimenetelű volt, pozitív eredményt hozott a munkahelyteremtés területén, és örülök annak, hogy fontosak a célkitűzések, és hogy a munkahelyek teremtése a kulcs fontosságú cél. Uh, az egyik ajánlásomban rámutatok, hogy más célkitűzések is uh, vezethetnek uh, munkahelyteremtéshez az idegenforgalomban példákat is hozok. Például növekszik a látogatók száma egy területen, vagy növekszik a látogatók által költött pénz, illetve a vendégészakák száma, meg az igénybe vett szolgáltatások száma. Ezek mind munkahelyteremtő hatásúak az idegenforgalomban van egy olyan javaslatom is, hogy eh, legyen egy értékelés. Eh, nézzük meg, hogy az erfán keresztül mekkora támogatás jutott az adott helyre, végezetül pedig eh, támogatom azt a gondolatot, hogy több egyszerűsítésre volna szükség. A Költségvetési Bizottságban vagy valahol, akárhol is kerül szóba az ERFA támogatás kérdése ezen a területén mindenképpen előre kéne lépnünk, amikor majd a 2013 utáni struktúrás alapokról beszélünk. Köszönöm mindenképpen a számvevőszéknek is a végzett munkát, Pierre-nek a segítséget, illetve a titkárságnak is. Ezzel észrevételemért befejeztem, köszönöm, elnök. Ispír úrnak adnám át a szót, aki a széket képviseli. E, elnök úr, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ma délután itt részt vehetek ezen az eszmecserén. A, ez a, egyébként a 2011 per 6-os számvevőszéki e, jelentéssel kapcsolatos e, nem akarom megismételni azt, amit Vón úr már elmondott. Ő egy munkadokumentumot hozott létre, tevékenységét lezárta, nagyon fontos volt ez a külön jelentés. Ez az úgynevezett hatos számú számvevőszéki jelentés a, a a struktúrális adatok, a struktúrális alapokat vizsgálta meg. Úgy látok, hogy 2000 és 2006 között merültek fel a kiadások túlnyomó része. Több mint 4,6 milliárd euróról van szó. Ez az ERFA kifizetéseknek kb. 75%-át teszi ki 26 szúrapróbaszerűen kiválasztott programot vizsgáltunk meg különféle tagállamok területén. Megvizsgáltuk, hogy elérték-e a programok a céljaikat, illetve jól használták fel a támogatást a tagállamok. Az idegenforgalom területén ugye kulcsfontosságúak a projektek megvalósítása területén. A szubszidiaritás elve alapján a regionális és nemzeti hatóságoknak van hatásköre arra, hogy kiválasszák, figyelemmel kísérjék és ellenőrizzék a megvalósított, illetve megvalósítandó projekteket. A felmérés során eh, azt találtuk, hogy az a idegenforgalom címszó alatt például kikötőket, utakat és egyéb hasonló jellegű dolgokat is finanszíroztak, mm, különféle központokat, konferenciaközpontokat mm, és egyebeket is finanszíroztak az ERFA támogatásból, és a listát lehetne hosszasan folytatni. Az is érdekes, hogy milyen régiókban ö, valósították meg ezeket a projekteket. Von úr azt a következtetést vonta le, ö, hogy gyakorlatilag minden projektnek volt pozitív ö, hatása, és általánosságban hatékonynak bizonyultak. Voltak gyenge pontok, az igazgatóhatóságoknak javaslatokat fogalmaztunk meg, különféle mutatószámokat kértünk, illetve a kimutatott, a táblázatok alapján ki lehetett mutogatni, ki lehetett mutatni, hogy a projektek viszonylag jól kerültek megvalósításra, azonban <clears throat> ösztönzésre vonórat urat számogatni szeretném a jelentésében, tehát, és köszönöm, hogy ő elfogadja a számbevőszék ajánlásait. Köszönöm szépen Von úr eh, jelentését. Ezen túl örülök annak, hogy az Európai Parlament nemrégiben elfogadott állásfoglalásában Európa, az Európai Unió világ első számú turisztikai célállomása örülök, hogy elfogadták ezt az állásfoglalást, és örültem annak, hogy az állásfoglalás foglalkozik olyan témákkal, amelyekkel mi is foglalkozunk, mint szemövőszék. Nagyon fontos tehát, hogy figyelembe vették a mi ajánlásainkat, és sokkal szélesebb kontextusba ágyazta az állásfoglalás. Itt említeném, hogy a turizmus az különféle szektorokon átível és országokon átível szezonalitást is említenünk kell az idegenforgalom kapcsán. Vannak bizonyos szezonális álláshelyek, amelyeket hát az idegenforgalom hoz létre. Nagyon fontos, pontosan ezért a regionális és helyi szervek részvétele jelentésünk, és a rendelet legfontosabb eleme az, hogy valóban a kohéziós politikában az idegenforgalmat továbbra is fontos szereppel kell felruházni és az EU e, járuljon hozzá ennek az ágazatnak a fejlődéséhez. Köszönöm, elnök, köszönöm, bizottság, megadom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen, és e, Vónornak is köszönöm a jelentést, valamint a számvevőszéknek köszönet az ellenőrzés lefolytatásáért. Ezt üdvözöljük, és ugyancsak üdvözöljük a teljesítmény e, vizsgálatának az eredményeit, ez azt mutatja ki, hogy a támogatás általában hatékony volt az idegenforgalmi szektoron belül. Azt is üdvözöljük, hogy továbbra kell javítanunk a különféle célkitűzéseket. Ez szerintem a kohéziós politikában általában is érvényes, és egyetértünk azzal, amit a jövőre vonatkozólag javasoltak. A bizottság egy jogalkotási javaslatot tett közzé a múlt héten. Szerintünk ez a javaslatnak egy, egy központi elemét képezi. Ez egy egész projekt szintig le kell vinnünk ezeket a megállapításokat. Amint hallottuk, az irányító hatóságok választják ki, hogy mely projektek kaphassanak támogatást az ERFA-tól de mindenképpen ezeket a programokat e, valamiféle szelekciós kritérium alapján kell majd kiválogatni. Te nagyon is egyetértünk ezzel az észrevétellel. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy e, a szakpolitikai célkitűzéseket jobban egyértelműben kell megfogalmazni a jövőben. A hatékonyságot persze ezek nélkül is értékelni lehet, de azért ez mindenképpen jobb lenne ami a támogatást illeti az idegenforgalmi szektor részére. E, tudjuk, hogy az ERFA nem csak úgy magától alokálja a forrásokat az idegenforgalmi ágazatnak, támogatják a regionális fejlesztést, illetve stratégiákat is. Ezek néha tartalmazzák az idegenforgalmat, néha nem. E, különféle régiókban különféle programok e, szerepelhetnek a támogatott listán mi a magunk részéről egyre több energiát fordítunk az értékelésre, és bátorítjuk a tagállamokat, hogy végezzenek olyan elemzéseket, amelyek során megállapítják, hogy az egyes beavatkozások milyen hatékonyak voltak, mennyire volt hatásuk. Az ERFA idegenforgalmi támogatása a különféle régiókban olyan legyen, amely kölcsönösen eh, egymásra épül más és más eh, regionális tevékenységekkel. Eh, tovább kell egyszerűsítenünk az ERFA támogatáshoz történő hozzáférést. A jövőben egy hangsúlyos elem kerül majd felszínre, nevezetesen az egyszerűsítés kérdése nem tudjuk, hogy mennyire tudjuk az egyszerűsítést hangsúlyozni az irányító hatóságok számára. Szerintünk fontosabb, hogy a tényleges kedvezményezettek számára egyszerűsödjön a dolog, hiszen ők látják hasznát a támogatásnak. De köszönöm a számvevőszéknek a jelentést, és Vón úrnak is köszönjük a megfogalmazott ajánlásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kreszle asszony, öni a szó. Der Bericht ist schon sehr interessant. A jelentés nagyon érdekes. Természetesen mindannyiunk számára rendkívül fontos a turizmus, idegenforgalom fejlesztése. Minden polgármesternek van legalább száz projektje, amelyet finanszírozni szeretne valahogy, és ha megnézzük a statisztikákat, láthatjuk, hogy hatalmas eredményeket tud felmutatni az idegenforgalom finanszírozása. Én sem látom annyira azért az európai hozzáadott értéket, attól eltekintve, hogy szép az, hogyha az ember európaiként itt-ott utazgathat Európában, és szépen felújított dolgokat lát. Szlovéniában jártam, egy helyiségben, ahol né, már volt négy luxus kategóriájú hotel, és egy ötödiket is támogattak annak megépítését. Mit gondol a bizottság van-e egy kritikusabb megközelítés, és lehetne elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne hatékonyabban felhasználni a pénzeket? Mindannyian tudjuk, hogy milyen az, amikor az emberek jönnek a kívánságlistákkal, és mindannyian örülünk, hogy vannak egyáltalán projektek, amelyek támogatást kapnak. Tehát vannak-e ebben a nehéz helyzetben. Egyrészt itt van ugye az európai hozzáadott érték, másrészt pedig az, hogy valamilyen támogatást mégis nyújtanunk kell, tehát mit gondol a bizottság mindenről? Én is gratulálni szeretnék a számbevőszékhez, a megfigyeléseihez. Azt gondolom, hogy ezek a jelentések, nem tudom, hogy mindenki ismeri a jelentéseket, ezek nagyon hasznosak a politikai tárgyalások számára, amelyek majd a következő pénzvitával kapcsolatban kerülnek megnyitásra. Azt gondolom, hogy az struktúrás alapok szétosztásával kapcsolatban feltetjük azt a kérdést, hogy nem lehetne egyfajta európai közpénzeket európaivá tenni, hogy valóban legyen egy európai turizmuspolitika, amely megfelel ugye a már említett európai parlament állásfoglalásnak. Mi vagyunk a világ első számú turisztikai úti célja, azt hiszem, hogy jó lenne konszolidálni ezeket a támogatásokat. Nem jó szétforgácsolni, apró, elaprózni ezeket a támogatásokat. A támogatottak egy negyede úgy gondolja, hogy támogatással vagy anélkül megvalósította volna a projektet. Hát úgy tetszik, egyfajta tagadás, ha nem tagadás, Hát ezzel igazából az a kérdés merül fel, hogyha megcsinálták volna a projektet támogatás nélkül, akkor mennyire van értelme a közpénznek? Hát, ami az egyszerűsítés illeti egyetértek, gratulálok a jelentéstevőnek, és szeretnék gratulálni, hogy a vésziek a rögbi világbajnokságra kvalifikálódtak. Holmeyer asszony. Nachdem der Flieger jetzt endlich geflogen ist. Nos, sikerült végre nekem is ideérnem erre a rendőri pontra. El kell mondanom, hogy az idegenforgalmi projektek a legjobban működő programok közé tartoznak. Összességében véve, ha megnézek sok más programot, akkor azt kívánom, bár csak olyan jól működnének, mint az idegenforgalmi projektek. A finanszírozásnál nyilvánvalóan itt-ott adódnak problémák, én viszont egy másik dologra kérdeznék rá. Nem minden projekt gazda válaszolt. Engem érdekelne, hogy ez miért van így. Sokan válaszoltak a megkeresésre, de miután EU-s támogatásról van szó, az ember elvárná, hogy minden projekt gazda válaszoljon a feltett kérdésekre. Egy részük nem válaszolt. Van -e ennek valamilyen konkrét oka, hogy miért nem válaszoltak? és hogyha az indokok nem elegendőek, akkor valamilyen intézkedéseket foganatosította a számbevőszék. És másodszor, miután a számbevőszék azt az ajánlást fogalmazta meg, hogy a, ha abból indulunk ki, hogy a támogatás valóban szükséges a projekt megvalósításához, akkor nekem az lenne a kérdésem, hogy ez előzőleg tényleg megállapítható, hiszen gyakran a projektek már csak akkor jönnek létre, akkor alakulnak ki, illetve akkor jönnek létre, hogyha van egyfajta társfinanszírozás, vagy adott esetben esetleg más projekt látna annak a kárát, ha nem kap támogatást egy adott projekt. Ha összességében megnézem a számvevőszék jelentését, akkor azt mondhatom, hogy kellemesen meglepett az, hogy egy ilyen program összességében véve viszonylag jól működik. És lenne egy utolsó kérdésem, miután az egész viszonylag jól működik, nem lenne észszerű, hogyha a tagállamok nagy részt saját felelősségi körükben végeznék. Itala. A értik, Itala úr, köszönöm elnök úr, én is köszönöm szépen ezt a jó jelentést. Egy kérdésem van itt. Hatos oldal, Kettes gondolat, kettes pont, 4623 milliót használtunk ebben az időszakban erre a befektetésre, a turizmusba való befektetésre. Hatalmas összeg, 4 milliárd körüli. Azt mondják, a P pontban azt szerep, hogy ezek a projektek 75%-os munkahelyteremtési rátával rendelkeztek. A 19-es oldalon az szerepel, hogy 2520 közvetlen munkahely köszönhető ennek a projektnek. Ha ezt a pénzt jó helyre költötték, tehát ha megnézzük, hogy hány munkahelyet teremtettek ebből a rengeteg pénzből, hát nem tudom, a jelentéstevő szeretne valamit hozzátenni, vagy majd a végén? Jó. Megadom a számvevőszéknek a szót. Az elhangzottokra, ha reagálnának. Szeretném megköszönni a kérdést, a jelentést is, ki akartok emelni az európai többletérték kérdését ebben a kérdésben. Az ajánlásaink, a megállapításaink erre vonatkoznak. Ugye figyelembe kell venni az ajánlásokat, az eredményeket, Például ki kell emelni azt a gondolatot, a bizottság értékelésére vonatkozóan például. Ebben az ágazatban eh, értékelést kell készíteni, tehát arról, hogy ez az ágazat hogy ebben az ágazatban hogyan lehetne jobb, jobban támogatni a gazdasági növekedést, fejlődést. A projektek listája kritikusnak nevezhető, de ne felejtjük, a külön jelentésünket úgy készítettük el, hogy a tagállamokban végrehajtott, megvalósított projekteket ellenőriztünk, a kiválasztott mintánkból. A projektmenedzsereket is megkérdeztük, és azt szeretném elmondani, több mint 200 projekt volt a mintánkban. A 200 projekt a 200 projektet a számvevőszék értékelte, még, méghozzá úgy, hogy kérdő éveket osztottunk szét, és ezekre válaszoltak. Ez a projekt a válaszadási arány 98,5% volt, kedvezményezett nem reagált a kérdőívre. I'd like to add the idea. Hozzátenném még azt, az ajánlásainkat összekötnénk Ez a, a mi ajánlásaink a külön jelentésben szereplő ajánlásaink kapcsolódnak a parlament állásoklalásához. Mit is jelent az a kérdés? Mit jelent a turizmus az Európai Unióban? Én azt gondolom, hogy a mi dokumentumunk, Ez a munkadokumentum nagyon jó kiinduló pontnak tekinthető. Von munka munka, a nagyon jó kiindulási pont a bizottság munkájához, amikor a következő pénzügyi időszak kapcsán teszünk majd megállapításokat. ami a foglalkoztatást illeti, a munkahelyteremtést, ha jól értem, nagyon sok pénzt költöttek munkahelyteremtésre 2000 és 2006 között. És csak 2520 munkahely létesült ebben az időszakban. Azt gondolom, hogy ez nem releváns, ezek nem releváns indikátorok vagy jelzőszámok, mert az elképzelés nem az volt, vagy nem az volt a fő cél, hogy csupán munkahelyeket teremtsünk, nem ez volt a fő cél, hanem az, hanem hogy megnézzük, hogy mit is jelent a turizmus. És hogy milyen intézkedésekkel lehetne javítani ezt a turisztikai vállalkozást, hogy ezt a kifejezést használjuk. A szemvevőszéken belül folytatott tárgyalásaink, vitáink során illetve a külön jelentés jóváhagyásai eljárása során arra a következetésre jutottunk, hogy hát sajnos nem tudunk nagyon pozitív következetés levonni. a munkahelyteremtés tekintetében. Ahhoz képest, hogy mennyi pénzt költöttek, nem sikerült annyi munkahelyet teremteni. average. Uh, Az átlag. Az átlag foglalkoztatás. Nagyon fontos, Az általános stratégia fontosabb eredmény. E, elnök, elnézést, egy kicsit kiszaladtunk az időből. Hogyha valami nagyon konkrét kérdése szeretne válaszolni, akkor kérem válaszoljon, és röviden, röviden és tömören, mert 6 órakor egy másik ülésünk van, és már sajnos az időt túl eh, léptük, és szeretném megadni a szót a bizottságnak. Ha van valami nagyon lényegre törő válasza, de kérem ne fogja nagyon hosszúra. Kérem, folytassa, uram. I think it's necessary to, to give... Úgy gondolom, szükség némi plusz információval szolgálni, amennyiben valóban ö, eh, szükség volna erre. munkacsoportom nézőpontja az auditálás részleteivel kapcsolatban. Nos, azon a nézeten vagyunk, hogy további magyarázatokra volna szükség. Kérem, elnök, amennyiben konkrét válaszai vannak, akkor küldjék meg a tagoknak. Köszönöm, bizottság. Én rövid leszek. Azt kell mondanom, hogy a bizottságban úgy éreztük, hogy ennek az auditnak az eredményei igen pozitívek voltak, ösztönzően hatnak az idegenforgalmi beruházásokra. Igen, bizonyos projekteknél az eredmények magasabbak, mint más beruházásoknál. Például a, a holt teher, a ballaszt az elmarad azoktól, amit más ágazatokban látunk. Ez örömünkre szolgált. A regionális szakpolitikákban talán túlságosan szétaprózódott a megközelítési mód, ennél fogva a beruházások, a források is eléggé szétforgácsolódnak. Azt szeretnénk a jövőben, hogy, hogy nagyobb koncentrációra kerüljön sor, el kell értnünk a kritikus tömeget, meg kell fogalmaznunk, hogy a szakpolitikai célokat hogyan tudjuk megvalósítani, és ehhez konkrét intézkedéseket kell hozzá rendelni, hogy gondoljuk, hogy az eredményeket így lehetne fokozni a jövőben. A milyen bizonyítékok volnának még szükségesek ahhoz, hogy további támogatást kapjon az idegenforgalom. forgalom mi például jelenleg tényalapú hatás vizsgálatokat és hatás értékeléseket végzünk. Ezt elképzelhető, hogy önök is tudnák alkalmazni az idegenforgalommal kapcsolatban. Nyilván ez a technika olyan, amit kontextuson belül lehet alkalmazni, tehát némileg ellenezzük a, a számvevőszéknek az a javaslata, hogy ezt, ezt az egész tevékenységet mi végezzük el. A tagállamoknak is van felelőssége, tehát őnekik is szerepet kell vállalniuk e területen. Utolsó észrevételem, hogy a közvetlen munkahelyteremtés. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez mindig egy adott mintára vetítve értelmezendő, nem a teljes projektre és vannak nem csak direkt állás teremtési hatások, hanem indirekt állások is. Vannak ugye üzleti látogatók egy adott területen, amelyek plusz indirekt módon serkenthetik az adott területen a jövedelmet, illetve az állásteremtést. Elnök, köszönöm a végszót, pedig most megadom az előadónak összefogott leszek, de talán nem teljesen egyértelmű. Holmeyer asszony kérdezte, hogy miért nem válaszoltak a kérdőívre. Hát lehetséges, hogy történetesen éppen vakációztak, és lökést adtak a turizmusnak. Ódi úr említette, hogy van egy ilyen hozzáadott jelenség, igen, igaz mert valóban a kérdővekből kiderül, hogy az adott projekt esetleg sikeres lett volna még az Európai Uniós támogatás nélkül is. Az EU 2020-as célkitűzéseknél az a fontos, hogy állás, munkahelyeket teremtsünk és serkentsük a növekedést az EU-n belül. A turizmus egyértelműen ezt a feladatot teljesíti ezért nagyon támogatom, hogy a, a strukturális alapokat költsük arra, hogy a turizmust, az idegenforgalmat fellendítsük. És köszönni szeretném, megköszönetet köszönetet mondok a számvevőszéknek azért a jelentésére, amelyet elhoztak. Ennek alapján tovább tudunk lépni, illetve meg tudjuk vizsgálni a mentesítés kérdését is, elnök. Köszönöm szépen, a napirendnek ezt a pontját befejeztük, holnap reggel 9-kor folytatjuk, 9 órakor hajszál pontosan. Köszönöm szépen!